Az elnök. Otwieram posiedzenie. Właściwe organy... Jó reggelt kívánok mindenkinek! a spanyol hatóságok az Európai Parlamenthez fordultak, hogy Carles Puigdemont és Antonio Comin immunitását, immunitásának felfüggesztését kérjék, hogy folytatni tudják ezen két képviselő elleni spanyol eljárást. Az, a házszabály szerint ezt a kérést a júri szakbizottsághoz továbbítottuk, ez ugyanis az illetékes szakbizottság témában. És akkor most térjünk rá az első napirendi pontra. Ez egy szóbeli kérdés az Európai Unió intézményei, intézményei és hatóságaira vonatkozó szóbeli kérdés. A Gazdaság és Monetáris Unió intézményei és szervei a közszolgálati jogviszony megszűnése utáni összeférhetetlenségi összeférhetetlenség megelőzése. A kék kártya és a KHDI, tehát a spontán hozzászólás jelzése érdekében használhatják az elektronikus és a hagyományos módszereket. Az ezzel kapcsolatos utasításokat megtalálják, tájékoztatást megtalálják a bejáratnál. Most átadom a szót Irene Tinelli asszonynak, aki a szóbeli kérdés megfogalmazója. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégok, kollégák, szeptem, 2019. Eh, szeptember 17-én Farkas Ádám bejelentette, hogy lemond az Európai Bankhatóság végrehajtó igazgatói posztjáról, és ez január 20 eh, 21-én él, lép életbe, és februártól kezdve pedig az AFME egy jól ismert lobby cég, amely Európa pénzügyi szolgálatainak a lobby szervezete a saját weboldala szerint, tehát ennél fog dolgozni. Az Európai Bankhatóság felel azért, hogy az Európai Bank ágazatot felügyelje, és technikai sztenderdeket határozzon meg a kulcsfontosságú pénzügyi jogszabályok alkalmazása érdekében. A bankhatóság fenntarthatóság tehát egy alapvető szerv, amely szabályozza és felügyeli ezt az ágazatot. Emellett eh, folyamatos eh, céltáblája ez a lobby szervezeteknek. Az AFME és más lobby szervezetek folyamatos kapcsolatban vannak ezzel a hatósággal. Az etikai szabályok és magatartás kodex szerint az Európai Bankhatóság igazgatósága hozott egy döntést azzal kapcsolatban, hogy korlátozó intézkedéseket vezet be eh, a az igazgatókra vonatkozóan, míg azok a posztjukon vannak, és az után is. Farkas úr esetében azonban úgy tűnik, hogy ez nem realisztikus, vagy nem végrehajtható. Nem igazán tudom elképzelni, nem tudok olyan témát elképzelni, amelyel az AFME foglalkozik, és amely ne lenne az bankhatóság érdekeltségében vagy hatáskörében. Úgyhogy nem világos számomra, hogy ki fogja monitorozni ezen korlátozások végrehajtását. Az a korlátozás például, mely szerint nem végezhet lobby tevékenységet, vagy nem tarthat fent professzionális kapcsolatot az, a bankhatóság munkatársaival 21 hónapig a posztja feladása után. Ki fogja ezt ellenőrizni? Ki fogja ezt figyelemmel kísérni? Sajnos Farkas úr esete nem az első eset, és nem is az utolsó lesz, Az a kapcsolatban, hogy egy közhivatal után magánszektorban olyan posztot vállal valaki, amely érdekkonfliktust okoz. De mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez legyen az utolsó. Remélem, hogy ez lesz az utolsó. Ez a forgó ajtó elv, mely szerint, hogyha valaki közhivatal betöltése után átmegy a magángazdaság fontos posztjára, vagy szabályozó adóból szabályozotthoz kerül át. Ez nem csak az egyéni fellépés hitelességét is aláássa, hanem az egész intézmény hitelességét ássa alá, és általánosságban azt a bizalmat, amelyet a polgárok a közhivatalokba helyeznek, és ez a bizalom pedig a demokrácia gerince. Úgyhogy nem tolerálhatjuk azt, hogy az európai ügynökségek és hatóságok hitelessége hambába volt azért, mert egyesek egyéni érdekeiket követik. És hogyan tudják garantálni azt, hogy a magánérdekek nem, nem a magánérdekek vezetik ezeket a személyeket? Ami az európai és nemzeti szinten ezen szabályokat illeti, ezeket felül kell vizsgálni, és egy harmonizált jogi keretet kell bevezetni, amely magába foglalja azt, hogy esetleg egy szakmai váltást megakadályoznak, illetve egy egy átmeneti időszakot vagy egy szünetet határoznak meg két pozíció betöltése között. Végül pedig azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy értékeljék, hogy megfelelhet, megfelel-e az, hogy az ügynökségek saját maguk döntenek arról, hogy az értek konfliktus elkerülését célzó szabályokat hogyan hajtják végre, és hogyan lehet ezt biztosítani ennek a megfelelő végrehajtását az ECOM szakbizottság egyhangulag támogatta ezt a szóbeli kérdést, nem volt ellenszavazat, nem volt tartózkodás. Azt hiszem, hogy ez világos jelzés, és a plenáris is támogatja az állásfoglalást. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig megadom a szót az Európai Bizottság nevében Lenárcsics biztosnak a szót. Madam President. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Hadd hangsúlyozzam, hogy teljes mértékben osztom ezt a e, megfontolást, mely szerint a magas szintű etikai normákra abszolút szükség van az európai közszolgálatban. Ezek elengedhetetlen elemei az Európai Unió működésének és a közszolgálat működésének. Ez e, azt jelenti, hogy a e, köztisztviselőknek részrehajlásmentesen kell dolgozniuk, és függetlenül. Farkas úr az Európai Bankhatóságtól a magán ágazatba vált, és ez bizonyos aggodalmakat vet fel, és ezzel kapcsolatban önök felvetettek egy kérdést az Európai Bizottsághoz, intéztek egy szóbeli kérdést, és emellett felvetettek még egy pontot a horizontális harmonizációval kapcsolatban, ami az etikai jogi eh, keretet illeti az európai eh, intézményekben. A staff regulations és a végrehajtási eh, szabályok minden ügynökségre vonatkoznak, kivéve, hogyha az ügynökségek a saját végrehajtási szabályaikat fogadják el, amelyeket aztán az Európai Bizottság megerősít. Ez azt jelenti, hogy az ügynökségek függetlenül felelősek a végrehajtási, a szabályok végrehajtásáért, a szabályoknak való megfelelésért és az egyéni döntések meghozataláért, amely az ő tisztviselőikre vonatkozik, és ez vonatkozik Farkas úrra is. Ez a döntés, eh, amely Farkas úrra vonatkozik, ezt az Európai Bankhatóság eh, igazgatósága hozta, és ők meghatároztak bizonyos, bizonyos foglalkoztatási korlátozásokat is. Ez a hatóság felel egyébként a hitelintézetek felügyeletéért is. Az Európai Bizottságnak egy képviselője van e, ebben a e, tanácsban, vagy ebben az igazgatóságban, és nincs szavazati joga ezt a, a törvényhozó döntött el, hogy ez így lesz. Minden intézményre vonatkoznak a köztisztviselő jogállásra vonatkozó szabályok, és ezek átfogó etikai keretet tartalmaznak. A legutóbbi köztisztviselő jogállásra vonatkozó 2014-es jogszabály, ez megerősítette a, ez, ezt a területet, tehát a bizonyos posztok betöltése utáni szabályokat és ezek az intézkedések specifikusan vonatkoznak a lobby tevékenységre, az érdekképviseletre, a személyes okok miatti felmondásra, vagy lemondásra. Az értékelés eseti alapon történik a korlátozásokat meg kell indokolni, és ezek arányosak kell, hogy legyenek. Minden esetben megfelelő, effekt, kiegyensúlyozott értékelésre van szükség, hogy működőképes maradjon az intézmény egyrészt, másrészt pedig tiszteletben kell tartani a korábbi kisztisztviseli jogát arra, hogy munkát válasszon, illetve a számára megfelelő tevékenységet folytatja, folytassa, ahogy ez az alapjogokról szóló kartában is szerepel. Az Európai Parlament, az Európai Ombudsman és az Európai Számvevőszék is folyamatosan figyelemmel kíséri ezeket a kinevezéseket, illetve szabályokat. 2018-ban eh, fogadtuk el a közszolgálati jogviszony megszűnése utáni eh, munkavállalási kérdéseket. 2014 óta a köztisztviselő jogállás eh, szerint minden intézménynek éves szinten tájékoztatást kell adnia a korábbi vezetőkre vonatkozó tilalomra arra vonatkozóan, hogy egy évig nem végezhetnek lobby tevékenységet illetve nem vállalhatnak munkát olyan érdekképviseleti szervekben, amelyek az általuk betöltött köztisztviselői jogviszony területérehez tartozik. Itt e, Ebbe beletartozik az Európai Uniós átláthatósági nyilvántartás közététele, bizonyos ülések nyitott átétele. Az ombudsman az elmúlt időszakban megvizsgálta ezt a forgóajtó effektust. Tavaly februárban a második vizsgálatot zárta le, és az Európai Ombudsman ennek során megállapította, hogy az Európai Bizottság magas sztenderdekkel rendelkezik az etika eh, szempontjából, és eh, arra bátorította az Európai Bizottságot, hogy példa eh, járjon elő. Elől. Tavaly júliusban a, a számvevőszék a parlament, a tanács és a bizottságra vonatkozó eh, etikai eh, szabályokat vizsgálta meg, és megállapította, hogy eh, a megvizsgált intézmények megfelelő etikai keretben működnek, és az Európai Bizottság nagyon előrelépett ezen a területen. Az új Európai Bizottság szintén új gondolatokkal, új elkötelezettséggel áll neki ennek a témának, reformjának, az érdekkonfliktusok megszüntetésének, és Jurova biztos szeretne együttműködve a parlamenttel egy független etikai bizottságot létrehozni. A többi európai intézménye való együttműködés ezen a területen természetesen kulcsfontosságú a téma sikerét tekintve. Köszönöm szépen. Akkor most a néppárt nevében meg is adom a szót Ferber úrnak két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Az érdekösszefonódások és az ellenük való küzdelem, főleg ilyen vezető, magas vezetők esetében, és az, ahogyan ezzel visszajönnek egyesek, erodálják az Európai Unió intézményeinek hitelességét. Ahogy már erről szó volt, tilalom nem mondható ki, tehát ha a cooling off periódust kötelezővé akarjuk tenni, akkor jogilag nehéz területre tévedünk. Ugyanakkor szükséges lenne, hogy az Európai Bizottság valamilyen szabályokat mégis csak érvényesítsen, egyfajta magatartási kódexet, amely egységes. És nagyon sajnálom, hogy a tanács ebben a vitában most nem vesz részt, mert az egységes jogi keret hez a tanács hozzájárulása is szükséges. Jó lenne, hogyha a tanács elnöksége ide ö, jönne, amikor erről a témáról szó van. A felügyeleti hatóságoknál különösen kényes a kérdés, hiszen ők felügyelik önmagukat, felügyelnék önmagukat, de éppen ezért nem szabad, hogy náluk pedig még könnyebbek, lazábbak legyenek a szabályok, mint az alájuk vetett intézményekben. De hát látjuk, hogy nem könnyű a saját istállónkat sem tisztán tartani, és megpróbáltuk ezzel az állásfoglalással a néppárt részéről, ezt azért mégis. A, a zöldek a beruházási alapok és az értékpapírcégek kapcsán és a British Asset Management Industry kapcsán is visszaéltek a cooling off kimondatlan szabályaival, és ez egyre gyakrabban megtörténik. Ezért kell ebben az ügyben valamit tenni, hogy ha más nem, akkor a munkaköri leírásnak kötelező része legyen egyfajta cooling off vagyis passzív időszak az aktív után. Köszönöm szépen! Most a szocialisták és demokraták részéről Tang úrnak adok két percet. A, a szerződések őre a bizottság szemet hunyt, de jó, hogy az Európai Parlament viszont nyitva tartja a szemét. Az Európai Unióban elvileg szigorú szabályok érvényesülnének a magas tisztviselők lemondása utáni helyzetre, hiszen a közös érdekeinket sértheti egy-egy ilyen átállás. De megint csak ugye vannak szabályunk, és nincs, aki betartassa őket, tehát papírtigrisként viselkedünk. Az Európai Bankhatóság kapcsán is emlékeztetni kell a közvéleményt is arra, és erre való ez az állásfoglalás, hogy követeljük, hogy Farkas úr döntését vonja vissza, és töltsön egy passzív időszakot magas posztja betöltése után más semleges poszton. Az AFME és az EBA szinte versengenek ebben a témában egymással, de a a potenciális érdekösszefonódások ügyét komolyan kéne venni. Két hét múlva Farkas úr az új munkáját elkezdené, de remélem, hogy a parlament ebben meg tudja akadályozni, és nem kap belépési igazolványt a nyakába ehhez az új szervezethez. Sőt, ezek után szerintem el kéne tiltani őt legalább két évre, az ilyen magas közhivatalok gyakorlásától. Ebből a történetből senki nem jön ki egyébként igazán jól, de akkor jobb, hogyha mi legalább az értékeink oldalán maradunk, még hogyha mi is sárosak leszünk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Most a Renew Europe frakció nevében Garikánó kollégának adok szót három percben. Tisztelt biztos úr, Köszönöm, elnök úr. A pénzügyi válság idején megtanultuk, hogy a túlzott közelség a szabályozók és a szabályozottak között komolyan, számosíthatóan árthat az adófizetőknek. Nem csak ilyen puha etikai kérdésekről van itt szó, hanem milliárdokról. Miért? Mert ha azok, akik a szabályokat alkotják, ö, beleszólhatnak a saját ö, életükbe is a szabályalkotásra, akkor így fognak tenni, és ez nagyon ellenszenves, és ö, ö, végül az adófizetők fizetik meg annak az árát, hogy például a feltőkésítés azért történik meg, mert valaki valakit jól ismer. Tehát ez, ezért fontos ennyire ez az ügy, és ezért kell hangosan kiabálni a parlamentnek. Gratulálok azon kollégáimnak a fő négy pártból, Tang kollégának, a szakbizottság elnökének, Ferber úrnak, Gigoldónak, hogy pártpolitikai ellentéteik ellenére ebben az ügyben teljesen egyet tudtak érteni, és a jövőben is figyelni fogunk arra, hogy ezeket a, ezt a határt a jogalkotók és a jog ö, alkalmazás alanyai között élesen meghúzzuk. Ez egyébként normál esetben minden ö, munkaköri leírásban benne van, csak nincsen igazán betartatási kompetenciánk vagy eszközünk, ezért kellett a parlamentnek ilyen intenzíven és gyorsan fellépni, de a jövőben is nyitva fogjuk tartani a szemünket, előre is mondjuk mindenkinek, aki szeretné nyújtani, kinyújtani, kifeszíteni a meglévő szabályok érvényességét. Mert ez közérdek, hogy ne történjen összefonódás a két szféra, a jogalkotók és a jogalkalmazás alanyai között. Köszönöm szépen! Most pedig akkor a zöldek nevében Gigold úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Farkas Ádám ügye nem véletlenül vert nagy hullámokat, mert itt egy alapvető elvi kérdésről van szó. Ha a bankfelügyelet második embere egyből, ebből a posztjából azonnal egy nagy bank lobby élére vált, akkor jogosan merül föl a polgárokban a kételj, hogy van-e itt még demokrácia. Minél messzebb vagyunk a helyi demokráciától, annál komolyabban, szigorúban kell venni az etikai szabályok betartását, az átláthatóságot, a ledokumentáltságot, és hogy a forgóajtó, a magán tőke világa és a közhivatalok között ö, ilyen könnyedén forog, ez így nem jó. Szigorúbb szabályokra lenne szükség. Ez rossz vicc, amit Farkas úr kitalált. Fontos, hogy az Európai Bizottság ö, szigorúan alkalmazza a köztisztviselők jogállásáról egyébként létező szabályainkat, és látható, hogy a bizottság ezt nem vette komolyan, és valószínűleg azért nem vette komolyan, mert a saját munkatársaival sem jár el rendszerszerűen és eléggé szigorúan. Sajnálatos, hogy ezt nekünk a parlamentnek kell észrevételeznünk. Persze nálunk is vannak hasonló hibák, például az asszisztensek kinevezése juttatásai kapcsán az érdek összefonódásokat házon belül is kezdjük el kitisztítani, adjunk magá, magunknak szigorúbb szabályokat, és tartsuk is be őket, mert ezáltal a saját átláthatóságunk, integritásunk és elszámoltathatásunk nő, tehát saját ö, tekintélyünk nő. Ez a forgó ajtó, ö, ami a magán és a közféra között ö, egyre olajozottabban forog, ez most meg fog állni, legalábbis mi ezen leszünk, és Farkas urat innen is felszólítjuk, hogy gondolja át a döntését, és legyen konzekvenciája, következménye annak, hogyha valaki megsérti ezeket a szabályokat. Kíváncsi vagyok, hogy a nagybankok lobbia örökel örül-e annak, hogyha ebből mi közügyet csinálunk, és ezek után kívánja majd Farkas urat foglalkoztatni. Persze nézzünk magunkkal is szemben, mert az EU-n belül is vannak hasonló ügyek. Köszönöm szépen. Most pedig az ID frakció nevében Kúz úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Sok mindent elmondtak már a kollégák, csak még nem mindenki mondta el ugyanezeket. Én csak annyit tennék hozzá az elhangzottakhoz, hogy minden elemzés szerint e, ez a jelenlegi rendszer nem jól működik. Elfogadhatatlan, hogy egy érintett intézmény maga határozza meg azokat a szabályokat, amelyekkel az ilyen típusú eseteket kezeli. Ezt közösen az intézmények közötti szabályok alapján kell végrehajtani, és valamennyi intézménynek egységesen kell alkalmaznia közösen létrehozott szabályokat legyünk őszinték, ha nagyon sok új szabályt alkotunk magunknak, és ez Ferber úr is elmondta, hogy mindig pénzbe kerül az új szabály és a több szabály, a probléma ettől még sajnos meg fog maradni, hogyha egyesekben nincsen az az érzik meg, hogy ne akarjanak erkölstelenül ö, ö, működni. a württembergben van erre egy szó, amivel kifejezzük azt, hogy mi az, ami ízléses, és mi az, ami ízléstelen. Nos, az ilyesmi ízléstelen, és ha ezt valaki nem érzi magától, akkor hát ugyan kívülről is megpróbáltunk az újjára kapintani, de jó lenne, hogyha ezek a magas vezetők ezt maguktól is érzékelnék. Tehát ez egy személyes erkölcsi hozzáállást is igényelne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő hozzászólónk a GUE nevében José Guzmão, három perce parancsoljon. Obrigado, senhora Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Támogatjuk azt az állásfoglalást, amit az Európai Parlament kidolgozott. Sajnálatosnak tartom, hogy a hogy ez a helyzet alakult ki, és hogy a bizottság így válaszolt. Nos, 2008 óta áll fenn ez a helyzet, akkor az eh, bizottság elnöke kijelentette, hogy nagyon fontos, hogy a különböző pénzügyi intézetek hatását a eh, törvényhozásra, illetve a eh, polgárok életére kiegyensúlyozunk. Ez Barozó úr volt annak idején, és Barozó úr utána miután lelép, miután teljesítette feladatát a bizottságban, a Goldman Sachshoz távozott. Sajnos a helyzet folyamatosan romlik, a pénzügyi szervezetek igazgatásával kapcsolatban, és ez nagyon sok szabályozó szervre igaz az Európai Parlamentre is. Az Európai Bankhatóság Farkas úr esetében döntést hozott, erről már beszéltek a kollégák, nagyon sajnálatos, ami történt, és az a döntés, hogy egy bizonyos ideig nem szabad kapcsolatot kialakítani azokkal, akik a bankhatóságnál dolgoznak, vagy az egyik része ennek a döntésnek, viszont olyan megszorítás nem vonatkozott rá, hogy a telefonos kontaktusait ne adja meg a kollégáinak. Kár, hogy ez így történt. Ne feledjük, hogy lobbistaként egész biztos hatással lesz, egy lobbistaként egész biztos hatással lesz majd a kapcsolatrendszere, amit a bankhatóságnál alakított ki. Én úgy gondolom, hogy a, az az információ, amelyvel rendelkezik, az bizony pénzre is fordítható. Én azt gondolom, hogy a demokratikus intézmények egyik lényege az, hogy az ilyen problémákat megelőzzük. Nem szabad tétlenül figyelnünk ezt a kérdést. A bankhatóság esetében elképzelhető, hogy más pénzügyi intézmények pénzügyi érdekei befolyásolják. Erről van itt pontosan szó. A bankhatóság elnöke döntést hozott, és ugye mindenek köze van a Santanderhez is. A dolgok folytonosan alakulnak, és azt gondolom, hogy előbb-utóbb véget kellene vetni. Ez a kötelességünk. Ma arról beszélünk, hogy arról beszélünk ma, hogy egy személy, aki olyan posztot döltött be, ami egy szabály alkotó, illetve egy felügyeleti szervnélhez kötötte, ezután elmehet-e dolgozni egy lobbista szervhez. Nos, ehhez megfelelő szabályok kellene. Honasz Fernández úr, köszönöm szépen elnök úr, tisztelt biztos úr. A pénzügyi válság megmutatta, hogy nem egyértelműek a viszonyok a szabályozó szervek, a felügyeleti szervek, illetve a bankhatóság, illetve a banki pénzügyi szervek között. Sok esetben nem válnak el ezeknek a szerveknek a felügyeletei, ne a feladatai. Nos, az európai polgárok úgy vélik, hogy a különböző közhasznú hatóságok nem függetlenek a lobbista szervezetektől, és ez egyáltalán nem tesz jót az Európai Unió demokratikus szerveibe vetett eh, hitnek, és az európai projektbe vetett hitnek is. Most arról beszélünk, amiről most beszélünk, ezzel kapcsolatban az ECON elfogadott egyhangulag, nem többséggel, hanem egyhangulag egy egész sor ajánlást az ilyen típusú forgóajtóval kapcsolatos problémákat mindenképpen el kell kerülni. Nem tudjuk elfogadni azt, hogy a felügyeleti szervekből érkező kollégák értékeljék ki azt, hogy a különböző közhasznú ügynökségek tagjai, volt munkatársai milyen feladatokat lát, láthatnak el. Én úgy gondolom, hogy egy közös szabályrendszerre van szükség az összes európai intézményre vonatkozóan. A bizottság és a különböző felügyeleti szervek közös feladata az, hogy ezt a szabályrendszert kidolgozza. Tudnunk kell, hogy pontosan milyen szabályok szerint lehet állást váltani. És ezáltal, hogyha felállítjuk ezt a szabályrendszert, azt gondolom, hogy megnő a bizalom az Európai Unió iránt, és a politikai felelősségünk is nagyobb lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ilyen kerem következik másfél percre a zöldek képviseletében. Tisztelt elnök asszony, mindenki beszél erről, de tett is kell, hogy kövesse a ö, szavakat. A lobby tevékenység, az energialobby, a pénzügyi lobby bizony mindenhol jelen van, a saját érdekeiket megpróbálják finanszírozni, tudjuk, hogyan történik mindez. A múltbéli, a múlt politikáját, vagy múltbéli energiapolitikát finanszírozzák. Nos, a korrupciónak is véget kell venni. Egyébként a 2020. januári eh, Európa tanácsi jelentés arról szól, hogy még mindig van szürke zóna Európában, Franciaországban a korrupció esetében. Sajnálatos módon még mindig nagyon nagy eh, problémát jelent az összeférhetetlenség. Úgy gondolom, hogy végre, véget kell vetni a magán, illetve a közhasznú eh, közhasznú posztok közötti összeférhetetlenségnek. Farkas esetében is erről van szó. Egyik napról a másikra egy felügyeleti szervből egy lobby szerbe szeretne átmenni. Ez elfogadhatatlan, sokkal szigorúbbak kell lennünk, és ezáltal azt gondolom, hogy megőrizhetjük az európai intézmények hihetőségét. Sokkal hosszabb passzív időszakot kell öm, meghatározni a két típusú poszt között és be kell tiltani bizonyos tevékenységeket. Fog, nagyon fontos, hogy legyen egy független ellenőrzési egy felügyeleti mechanizmus, és erről az, erről az Európai Biztos Bizottság is beszélt. Én úgy gondolom, hogy az átláthatóságra kell törekedni, ez mindannyiunk célja. Köszönöm szépen. Köszönöm. Angelo Csokka következik az ID frakció képviseletében. Egy perc. Az Európai Parlament a mai napon nem tudja megvenni szüzességét úgy, hogy elkezdi a vészhangot kongatni, mert összeférhetetlenséget vél felfedezni, úgy gondolja, hogy gondot jelent a, forró, a forgóajtók problémája. Már évek óta beszélünk erről, már évek óta beszélnek erről az európai polgárok is, de évek óta süket fülekre találnak ezek a problémák. Úgy gondolom, hogy a monetáris uniót meghatározó szervekben is lényeges a hatása a lobby szerveknek. A monetáris unió bizony kárt is okozott. Sokan pont a lobbisták miatt veszítették el állásukat, vagy kellett bezárniuk a vállalkozásaikat. Én azt gondolom, hogy nem csak a jövőbeli szabályrendszerről kell beszélni, hanem arról, hogy a különböző bűncselekményeknek, hibáknak kik a felelősei. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most megadom a szót Alfred Szent képviselőnek egy percre. Köszönöm, az európai szintű szabályozás még mindig folyamatban van, és ez a vezető szereplőknek a pozícióváltására is vonatkozik. Új adminisztratív struktúrák és gyakorlatok alakulnak ki, és amikor a bankhatóság, illetve a pénzpiaci hatóság szóba kerül, komplex struktúrák alakulnak ki, és ezen komplex struktúrákra nagy nyomás helyeződik. Az itt vezető szerepet játszó emberek teljesen semlegesek kell, hogy len, eh, legyenek. A eh, polgároknak biztosítani kell, hogy ez a helyzet, de ezt a biztosítékot nem tudjuk megadni. Eh, az, hogy az emberek, a személyek, a vezetők milyen a kinevezés utáni új kinevezésre számítanak, meghatározhatják a döntéshozást. És ez mm, az új munkaadóval szembeni előnyújtást is lehetővé teszi. A forgóhajtó e, elvet meg kell értenünk, meg kell értenünk, hogy milyen új érdekek merülnek fel, és ezt mind figyelembe kell venni, amikor vezető szerepre e, nevezünk ki személyeket. Az eurozóna abszolút semlegességet követel, hogyha azt kívánjuk, hogy megfelelő szabályokat hozzon. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Mikulás Peksa másfél percre. Kedves kollégák, itt állok ma hogy a forgóajtó elvről számoljak be. Az EU intézmény és a magán lobby cégek összefonodásáról gyakran a vezető európai tisztviselők lemondanak, és a magán gazdaságban lobby tevékenységet végeznek, és ennek előnyeit használják ki. Az EU az európai tisztviselőknek be kell számolniuk arról, hogy milyen új pozíciót kívánnak betölteni, ezt gyakran nem teszik meg. És ez egy rendszer szintű problémát vet fel. Az európai intézmények magas szintű etikai és átláthatósági sztenderdeket kellene, hogy megvalósítsanak. Az Európai Bizottságot arra szólítom fel, hogy ezen érdekkonfliktusokat akadályozza meg, az Európai Számvevőszék pedig ezt a rendszer szintű problémát problémát vizsgálja meg, a legjobb gyakorlatokat azonosítsa. Tavaly októberben az Európai Bizottság úgy döntött, hogy felülvizsgálja azokat az etikai szabályokat, amelyek az új kín, a tisztviselői munka utáni kinevezésekre vonatkoznak. Egy harmonizált jogi keretre van szükség, amely nemzeti és európai szinten egyforma keretet hoz létre. Egy független etikai hatóságnak kell létrejönnie, amely a problematikus kérdéseket felülvizsgálja, és egy 12 hónapos szünetet kell beiktatni, az új kinevezés esetében, mielőtt a régi kontaktjait használhatja a lobby tevékenységre az adott volt vezető tisztviselő, és online módon közé kell tenni az esetleges érdekkonfliktusokat. Köszönöm szépen! Most pedig megadom a szót Maximilian Krak képviselőnek egy percre. Tisztelnök asszony, kedves kollégák! Itt egy nehéz helyzetbe kerültünk, mert egyrészt azok, akik az európai intézményekből eh, magángazdaságba eh, váltanak, azok jogosan bosszantják a közvéleményt, másrészt viszont nem akarjuk, hogy ne legyen a köztisztviselők számára, vagy a közhívitali be, eh, pozíciók betöltése után ne legyen lehetőség a magángazdaságban munkát vállalni. Ez mind a két irányba kell, hogy működjön nem lehet az, hogy a magángazdaságban dolgozó okos, szorgalmas emberek ne vállalhassanak köztisztviselői munkát, és fordítva sem nem, ne, nevez, ne gondolhassák azt azok, akik ne gondolják az emberek, a köztisztviselők azt, hogy ez egy csapda számukra, innen már nem lehet kitörni. Nagyon fontos, hogy a kompetenciára mindenképpen szükség van, ahogy Kú kollégám már elmondta, a megoldás az lenne egyrészt az erősíteni kell eh, azt, hogy az egyértelmű érdekkonfliktusokat vagy visszaéléseket eh, közzétesszük, mert a kritikus közvélemény eh, nyilv, sokkal nagyobb mértékben korrigálja ezeket a döntéseket és ezeket a folyamatokat, mint a századik és ezredik hatóság. Köszönöm, Grapini asszony következik egy percre. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony, tisztelte biztos úr újra e, ez a vita van napirenden, nem, nem először beszélünk az érdekkonfliktusról. ha emlékeztesek e, az október 24-i legutóbbi vitára ebben a témában, amikor a biztos azt mondta, hogy igen, igaz, az, hogy felül kell vizsgálni a jogi keretet, igen, harmonizálni kell, igen, meg kell vizsgálni azt, hogy ezek az intézkedések, ezek a jogi keretek egyforma módon kerüljenek alkalmazásra, de azóta semmi konkrétum nem történt. Az Európai Bizottság megígérte, hogy konkrét intézkedéseket fognak hozni, ami a pénzügyi piacok és ezen piacok felügyeletére vonatkozó struktúrákra vonatkozó szabályokat illeti, e, ezek hatással vannak az egész szektorra. Nem értem, hogy az Európai Európai Bizottság hogy ignorálhatja ezt az érdekkonfliktust, és egy biztos, hogy mondhatja azt, hogy az érdekkonfliktust majd megvizsgáljuk, de hát ehhez most már késő, ezt előbb kellett volna, elő, megelőző intézkedéseket kellett volna hozni. Farkas úr e, esetében ez már, ezzel már elkéstünk, és nem, nem lett volna szabad őt kinevezni, hogyha létezik ez az érdekkonfliktus. Köszönöm szépen. Balt képviselő következik egy percre. W interesie instytucji europejskiej jest między... Elnök asszony, az európai intézmények érdekében áll, hogy a jog megsértését azonnal jelezzék, hogy erre tehát sor kerül, és ezt arra ösztönöz bennünket, hogy a farkas úr által felvetett pozícióváltás gondoljuk végig, hiszen ő az Európai Bankhatás, Bankhatóságnál vezető szerepet töltött be, vezető pozíción volt, és most egy érdekképviseleti szervhez szeretne váltani. Tehát az Európai Bizottság és a Parlament érdekében áll felkutatni a hasonló eseteket. Kérdezem, hogy az Európai Bizottság tervezi-e az Európai Bankhatóság munkájának felülvizsgálatát, illetve az érdeképviselet munkájának felülvizsgálatát. Farkas úr esetét ne felejtsük el. Köszönöm szépen. Most pedig a spontán felszólalások következnek. Ryan Bacescu-nak adok egy percben szót. De mintha nem lenne itt. Vagy igen? Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami az érdekösszefonódásokat illeti, itt a csalások egyik legfontosabb forrásáról beszélünk – az európai gazdaságon belül. Az érdekösszefonódás témáját nagyon komolyan kell venni, és napirenden tartani. Sajnos a meglévő szabályokat nagyon különbözőképpen értelmezik, interpretálják az egyes tagállamok és intézmények. Nincsenek szigorú, egyértelmű kritériumaink, és ha vannak is, azok nem egyformák a tagállamokban. És ennek az egész dolognak az etikája is nagyon különböző szinten áll tagállamonként. Egyes országok szigorúak, mások nem. Márpedig ez egy nagyon fontos elv, és a bizottságnak azt szeretném javasolni, hogy új szabályozással, szigorúbb szabályozással próbálja kiszűrni az érdekösszefonódásokat, és ezeket a szabályokat egységesen alkalmazza valamennyi tagállamban és valamennyi ágazatban. Mert a korrupció, ahogy mondtam, legfontosabb forrásáról beszélünk. Köszönöm szépen. Most, most pedig Magdán úr kap ö, szót. Köszönöm szépen, Zson Csaur. Egész Európában időszerű hogy erről a problémáról beszéljünk. Mert a New Deal segíti az ilyen ügyek kialakulását, és a pénzügyi piacon különösen súlyos, hogyha lobby csoportok vagy lobby érdekek eltorzíthatják a, az, az igazságos játékszabályokat. Ezért a, és nagyon gyakori, hogy egyes nagy cégek vezetői nem csak hatalmas végkielégítést kapnak, hanem utána még zsírosabb állásokba ülnek bele, amelyek, amely posztokon nem a köz érdekét szolgálják. Köszönöm szépen. Most Lenácsics úrnak adom vissza a szót a bizottság nevében, hogy vonja le a következtetéseket. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Hallgattam figyelmesen, amit elmondtak, és mindenkit szeretnék biztosítani, hogy a bizottság nem semleges a potenciális érdekösszefonodás ügyében, és semmit nem veszünk könnyedén, ezt az esetet sem, meg más eseteket sem. Ugyanakkor nem a bizottság dolga egy független testület döntéseit felülbírálni. De mi is érezzük, hogy ez így nincsen jól, és ezt az ügyet valahogy mégis kezelni kellene. A bizottság nak van egy képviselője a felügyelő tanácsban, neki nincsen szavazati joga a bankfelügyeletnél. És ő maga egyébként az e a döntése során a lehető legszigorúbb ö, belső szabályokat akarta rész, létrehozni a döntés kapcsán. A felügyelő tanács foglalkozott ezzel az ügyel, és úgy döntött, hogy az érdek összefonódás kérdését a, alkalmilag kivetett kötelezettségekkel tudják majd kezelni. Tehát eltiltották a, a Farkas Ádámot a lobby szervezetekkel való kapcsolattartástól, a lobby tevékenységtől, hivatalán belül nem foglalkozhatott már leköszönés előtt bizonyos típusú ügyekkel, és úgy gondolta ez a felügyelő tanács, hogy megtalálták a kellő és kiegyensúlyozott megoldást a problémára. Tehát ezt egy testület hozta létre ezt a döntést. Más kérdés, amit sokan felvetnek, hogy ki fogja ezt majd monitorozni, hogy Farkas úr betartja-e a rá kirót szabályokat. Az EBA felügyeleti tanácsa tehát korlátozásokkal sújtotta Farkas urat a munkahely változtatása kapcsán, de neki személyesen kell beszámolnia arról, hogy az EVA elhagyása után találkozott -e olyanokkal, tette -e olyan döntéseket, amelyek ellentmondásban lehetnek az előző tevékenységével, vagy túlzott összefonódásban is és ezt figyelni fogják állítólag. Farkas úr, de bármely más ö, európai alkalmazott ö, köteles betartani az EU alkalmazottakra vonatkozó szabályokat. Az EBA, EBA-ban is, és később is. Ha az EBA felügyeleti tanácsa és az OLAF bármilyen olyan ö, tényre bukkanna, amely ezeket az átlépési szabályokat sértik, akkor azonnal eljárás indul ellene állítólag. Tehát szerettem volna ezt elmondani, hogy nem hagytunk mindent a véletlenre, testület hozta a döntést, és szabályok vonatkoznak arra, hogy neki hogyan kell viselkedni a következő időszakban. Összességében a bizottság mindig azon van és lesz, hogy a legmagasabb etikai normákat valósítsa meg valamennyi intézményén belül, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy ebben a konkrét esetben az Európai Bank felügyeletnek van saját hat- hatásköre arra, hogy ö, az általános szabályokon belül egyedi szabályokat alkalmazzon és alakítson ki. Ez az EBA felügyeleti testületének a feladata, és a döntések betartatása és monitorongozása is az ő feladata. A bizottság persze általában véve mindig azon van, hogy javítsa, szigorítsa a jelenlegi etikai normákat, folyamatosan vizsgáljuk a saját működésünket is, terveink között szerepel egy független etikai tanács létrehozása, amely együttműködne az Európai Parlamenttel, az Ombudsmannal és valamennyi európai intézménnyel, de egyik alá sem lenne odarendelve. Köszönöm szépen. Ezzel akkor lezárom ezt a vitát. Egy állásfoglalási indítvány született ebből a mai vitából, amelyet majd ma fogunk megszavazni. Térjünk rá a következő napi rendi pontra. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről. Az első témánk Burundi, különösen a bebörtönzött újságírók ügye. Szeretném emlékezetükbe idézni, hogy lehet hagyományos módon, avagy elektronikusan is jelentkezni, szót kérni, avagy spontán hozzászólásokhoz jelentkezni. A, ehhez szükséges formulák a bejáratnál vannak. Eli Sansz következik, két perc, parancsoljon. Köszönöm. Tisztelt kollégák! Burundi gyönyörű ország, viszont rendkívül sok tragédia sújtja. Több mint négyezer tömegsír van az országban, több mint százezer ember van oda eltemetve. Az emberi, jog, az emberi jogi aktivisták és a sajtó képviselőnek sorsa azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hiszen ők garantálhatják a demokráciát és a hosszú távú megbékélést is. A burundi kormány a szólásszabadságot megpróbálja megfékezni, korlátozni. December 30-án 15 éves börtönbüntetést kért a burundi főügyész négy újságíró számára, Kriszni Kamikaze, Ányész Ndrumbura, Terence Mopsenzi, Ezsid um, Ariman esetében, illetve a sofőrük esetében is, Adolf Mazabar esetében is. Azért akarják őket börtönbe zárni 15 évre, mert beszámoltak egy eseményről, amikor is összeütköztek a kormányerők egyéb erőkkel. Nem ők az elsők. Jean Bizsé Rimánát korábban hasonló sors érte, néhány évvel ezelőtt eltönt, és sosem került erő. Christophe hízével is hasonló dolog történt, őt és családját megölték otthonukban. 32 évre ítélték azt, aki azt az emberi jogi aktivistát, aki a kínzás elleni szervezetben dolgozott. Felhívjuk a burundi kormányt, hogy azonnali jelleggel engedjék szabadon ezeket az újságírókat és emberi jogi aktivistákat. 2020-ban választások lesznek Burundiban, ez nagyon fontos az ország jövője szempontjából. Az elnök elmondta, hogy nem kíván újraindulni, de hogyha Szóval, hogyha e, megbízható választásokat szeretnénk, akkor azt gondolom, hogy komoly változásokra van szükség az országban. Arra szólítom fel Burundit, hogy változtassa meg magatartását, és teremtse meg a működőképes demokrácia alapját, a, alapjait, és engedje szabadon ezeket az újságírókat. Köszönöm szépen! Most pedig a második szerzőnek adom meg a szót, Anna Frutiga következik, egy perc. Burundi az egyik legszegényebb ország a Földön. Nagyon részletes közös állásfoglalás tervezetet írtunk erről az országról, amiben azt gondolom, hogy eh, ebből nagyon világosan tükröződik, hogy mi is a helyzet az országban. Ugye nem sokára választások lesznek Burundiban. Az emberi jogi aktivisták helyzete és az újságírók helyzete Burundiban borzalmas. Nem tudjuk elképzelni úgy a szabad választásokat, hogy eh, és nem tudjuk úgy elképzelni a szabad választásokat, hogy nem jutunk hozzá megfelelő információhoz. Köszönöm szépen a kollégáknak a munkát, és szerintem nagyon jó az ellensoglalás szövege. Köszönöm szépen. Maria Arena következik két percre. Köszönöm szépen a burundi vás. A, bur- a burundi válság a burundi népességre rettenetes hatással van, az alapjogaikat nem, veszik tiszt- nem tartják tiszteletbe. 2015-ben, eh, nem, 2015-ben például nem tudtak szavazni eh, sokan. Eh, az ellenzék képviselőit börtönbe vetették, üldözték, ráadásul tömeges kivégzésekre is sor került. A civil társadalmat, a médiát folyamatosan üldözik. 2019. október 22-én eh, négy újságírót, Niron Buzza, Terence Mempezit, Esit Arimanát, ezt a négy újságírót, akik az Ivaku eh, sajtócsoporthoz tartoznak, illetve az új sofőrjüket Adolf Massabaraki kizárt és letartóztatták. Aztán Jean Birimanát is említenünk kell, szintén az Ivaku kormánynak újságíróját, aki 2016 óta eltűnt és ezen gyilkosságok, kivégzések és letartóztatásoktól eltekintve folyamatos üldöztetésben részesülnek a polgárok. Meg félemlítik az embereket, önkényes letartóztatásokra kerül sor, és felszólítjuk a hatóságokat, hogy azonnal engedjék szabadon az újságírókat, tegyék lehetővé a sajtószabadságot, és el kell kerülnünk, hogy eszkalálódjon a helyzet, és az Afrikai Uniót fel kell szólítanunk, hogy a megfigyelőit ebbe a régióba küldje, részrehajlásmentes személyekre van szükség, hogy megvizsgálják az emberjogi jogsértéseket. A civil társadalom, a burundi civil civil társadalmat eh, támogatnunk kell, és az Európai Unió eh, emberi jogi eh, iránymutatásait tiszteletben kell tartani az újságírók esetében, az emberi jogi jogsértők ügyének tárgyalása esetében, és további szankciókra van szükség, célzott szankciókra, amelyeket a tanács döntött el Burundival szemben. Ezt nem lehet most felfüggeszteni, ez egy rettenetes üzenet a burundi helyzete kapcsolatban. Köszönöm szépen! szépen. Most pedig megadom a szót Villanueva Ruiznak két percre, két és fél percetes. Köszönöm szépen. Nos, az emberi jogi aktivisták sorsa az egész világon változó. Európában vannak olyan, vannak olyan vannak olyan jogszabályok, amelyek lehetetlené teszik a tüntetéseket, bizonyos esetekben. Ugyanakkor Latin Amerikában is vannak problémák, Afrikában pedig sajnos nagyon nagy gondot jelent az, hogy büntetlenség vonatkozik sok esetben azokra, akik a jogsértőket valamilyen módon bántalmazzák. Burundiról beszélünk, a gazdasági, és a gazdasági válság és politikai válság négy éve súlyosbodik politikai jellegű támadások érik a jogi, akti, emberi jogi aktivistákat, illetve az újságírókat, és ez különösen fontos most, a 2020-as választások előtt. Én úgy vélem, hogy azonnali jellege ki kell azonnali jelleggel ki kell szabadítani azokat az embereket, akik pusztán a véleményüknek akartak hangot adni. Nem tudjuk megengedni azt, nem tudjuk elfogadni azt, hogy a civil társadalom képviselőit eh, megpróbálják megfélemlíteni. A különböző civil szervezeteket és sajtószervezeteket is megpróbálják eh, megfélemlíteni. Ez elfogadhatatlan. Az emberi jog is, jogsértéseket a burundi kormány részéről mindenképpen meg kell szüntetni, és azt gondolom, hogy mindenképpen egyfajta békés, párbeszéd, békés párbeszédre van szükség a szomszédos országokkal is, de Európának is részt kell venni ebben, hiszen Európa szerepet, szeretne főszerepet játszani bizonyos nemzetközi folyamatokban. Ne feledjük, hogy a Burundiból érkező menekülteknek meg kell adni a menekült státuszt Európában, az ENSZ is ezt ajánlja. De ezzel párhuzamosan megfelelő fejlesztéseket, illetve fejlesztés támogató intézkedéseket kell végrehajtani Burundiban. Ne felejtjük, hogy európai vállalatok vannak jelen Burundiban, nekik is figyelembe kell venni és tiszteletben kell tartani a nemzetközi szabályokat. Nos, azt hiszem, hogy nem lehetünk túlságosan büszkék arra, amit Európa eddig tett a történelem során Burundiban. Éppen ezért ezt kell ellensúlyozni megfelelő külpolitikai eszközökkel, és természetesen figyelembe kell venni a figyelembe kell venni a helyi lakosság érdekeit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Kokalári képviselőnek két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A véleménynyilvánítás szabadsága, a szabad sajtó előfeltétele a demokráciának és a szabad társadalomnak. Sokan vagyunk itt, akik meg kell, hogy állapítsuk, hogy ez a tendencia egyre negatívabb, a média index, a globális média index szerint egyre több olyan eset van, amelyek során ezeket a szabadságokat nem tartják tiszteletbe. Burundi az egyik olyan ország, amelyben a szabad sajtó és a véleménynyilvánítás szabadsága továbbra is elnyomás alatt van, ahol az embereket erőszakosan elnyomják, emberjogi jogvédők, újságírókat üldöznek egyre többször. A médiát gyakran állami szinten ellenőrzik, októberben négy újságíró és a gépkocsi vezetőjük letartóztatására került sor. Nem, nézze, nem tekinthetünk erre ölbetett kézzel. Emberjogi jogsértések napi szinten történnek világszerte. Tennünk kell valamit, politikai nyomást kell gyakorolnunk, több nyomást kell gyakorolnunk Burundival szemben, hogy Burundi a nemzetközi kötelezettségeit betartsa, és ezeket az újságírókat azonnal engedjék szabadon. Mit tett az Európai Unió. Mi az Európai Unióban a civil társadalmat kell, hogy erősítsük, támogassuk, és több szankciót kell bevezetni azon országokkal szemben, amelyek az emberi jogokat megsértik. Ez a mi felelősségünk, és el kell érnünk azt, hogy olyan világban éljünk, amelyben a demokrácia és az emberi jogok működnek, és a szabadság elnyomói ellen fellépjünk. Köszönöm szépen, most pedig Megadom a szót eh, Jan Krisztóf Ottjennek két percre. Köszönöm szépen. Májusban szavazások lesznek ebben az országban, és hát a helyzet egyre inkább kiéleződik. Burundiban azonban még feszültebb a helyzet, de ez már évek óta tart az emberi jogokat, a polgári jogokat Burundiban lábbal tiporják. Az ellenzék, az újságírók, az emberi jogi aktivisták őket letartóztatják, bíróság elé citálják, egyeseket egyszerűen meggyilkolják. Ezt nem lehet ölbetett kézzel nézni, fel kell emelni a szavunkat, és ezeket az embereket meg kell védeni, a konkrét eseteket említették a kollégáim. Én most nem fogom megismételni ezeket a neveket, de csatlakozom ahhoz a követeléshez, hogy az ezen letartóztatott személyekkel szembeni vádakat ejtsék, engedjék őket szabadon, és feltételek nélkül, feltételek, abszolút feltételek nélkül engedjék őket szabadon. Ezt a követelést kell elmondanunk, és hangoztattunk. Az, hogy valakinek más a véleménye, hogy kritikusan tájékoztat, hogy az emberi jogokért kiállt, ez nem bűncselekmény, ez egy nagyon értékes dolog, és ezt nekünk meg kell védenünk, és ezért szólítunk, szólítjuk fel Burundit, engedjék szabadon ezeket az embereket, nem tettek semmi rosszat. Ami a burundi hatóságokra gyakorolt nyomást illeti, ezt fenn kell tartani. A nemzetközi közösségnek együttesen kell ezt megtennie, nem szabad enyhíteni a nyomást, és a burundi hatóságoknak el kell érniük azt, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartják, hogy a véleménynyilvánítás szabadságát lehetővé teszik, és májusban megvalósulhat egy biztonságos demokráciában a szabad választás. Köszönöm szépen! Most pedig a néppárt nevében megadom a szót Keli úrnak. Két percre, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Újra Burundiról beszélünk, és erről a témáról beszéltünk már Hát nem egy dicsőséges történet ez. A sajtószabadság nem valósul meg, a véleménynyilvánítás szabadsága nem valósul meg, és mindenképpen érdemes erről a témáról beszélni. Az Európai Unió pénzügyi támogatást felfüggesztette Burundinak, és ez a 2015-ös elnök választás után történt meg. Ezt elítélte az ENSZ megfigyelő bizottság, és nem tették lehetővé az ellenzék szabad részvételét. Elítéljük a sajtószabadság hiányát. Egyre több zaklatásnak vannak kitéve az újságírók Burundiban, és a BBC-nek is ki kellett vonulnia az országból, és a független újságírók nem tudnak dolgozni, önkényesen letartóztatják őket. A 180 országból 159. helyen van a szabadság tekintetében, a szabadság tekintetében ez az ország, ez mindent elmond. Eh, a helyi választásokra, illetve elnök választásokra 2020-ban kerül sor, ez egy nagyon fontos eh, téma eh, 2019. októberében négy újságírót tartóztattak le, azzal vádolják őket, hogy az állambiztonságot veszélyeztetik, felkelésre szólítanak fel. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió és a fő képviselő azonnal tegyenek lépéseket, és biztosítsák azt, érjék eh, elő el azt, hogy az újságokat ne ítéljék el 15 évre, mint ahogy a hírek erről szólnak. A nyugat-afrikai eh, közösséget fel kell szólítani arra, fel kell kérni arra, hogy védjék meg a burundi eh, közösséget, és álljanak ki mellettük. Köszönöm szépen. Most pedig a Szociáldemokrata frakció nevében megadom a szót Izeben Santosnak. Egy percre. Nem halljuk a felszólalót. Mi mikrofonú? Function. It's functioning now. A liberdade de expressão no Burundi tem sido alvo de diversos... A Burundi uh, újságírók folyamatos támadásnak vannak kitéve ez a konkrét eset, hogy újságírókat és sofőrjüket 2019-ben lefogták és börtönbe vetették, csak egy sok ö, emberi jogsértés közül, amit az ENSZ ö, regisztrált, és amelynek a főtitkára és az emberi jogi tanácsa is már megkongatta a vészharangot ebben az ügyben. a véleménynyilvánítás szabadságát súlyosan korlátozzák, kínzások vannak a börtönökben, önkényes, jogilag nem tiszta letartóztatások, eltűnések fordulnak elő az országban. A nyilvánítás szab- szabadságát például így is próbálják korlátozni, ahogy most láttuk, de ennek nagyon sok módszere is működik. A négy említett újságíró sorsa, illetve gépkocsi vezetőjük letartóztatása egyértelműen emberi jogsértés. Köszönöm szépen. Most a Renew frakció nevében Sálán asszonynak adok szót. Köszönöm szépen két percben. Burundiban nagyon sok féle válság van egyszerre jelen. Az ellenzék eh, jelentős eh, képviselőit meggyilkolják, bebörtönzik, az újságírókat üldözik, és zaklatják, és letartóztatják. És nincsen az elkövetőkkel szemben semmilyen fellépés, sőt, valószínűleg ugye államilag elrendel dolgokról van szó, több ezer ember menekül Burundiból a humanitárius válság miatt. Az idei elnökválasztás várhatóan még több instabilitást és erőszakot fog generálni, és a fegyveres ellenzéki csoportok valószínűleg fel fognak lépni. A kormánynak ugyanakkor kötelessége, hogy megvédje a népet, és jogállamiságot tartson fönn. Ezt az eszkalálódó helyzetet meg kell állítani. Ami az újságírókkal szemben történt, ez inkább olaj a tűzre. A jogállamiságot, a demokráciát Burundiban is be kell vezetni, mert ha nem tesznek így, tovább nő a káosz. Ilyen körülmények között az Európai Unió kénytelen lesz a kormánynak eddig juttatott pénzügyi segítséget befagyasztani. Ugyanakkor Burundi lakosságát nem hagyhatjuk cserben. A fejlesztési célokat, feladatainkat el kell látnunk. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy békés legyen a választás. Köszönöm szépen. Most pedig a zöldek név, nevében Kunke kolléga kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm, hogy itt az Európai Parlamentben a választott képviselők a burundi helyzetet megvitatják. Erről könnyebb lenne hallgatni, de jó, hogy beszélünk róla. Elfogadhatatlan, hogy újságírókat ö, lefogjanak. Valamennyiüket szabadon kell engedni. Az Európai Uniónak ezt követelni kell, és a nemzetközi jogból fakadó lehetőségeinket ki kell használni. Vannak bizonyos mechanizmusok, amelyeket szerintünk zöldek szerint is ilyenkor aktiválni kell, és a civil szervezetek, a női szervezetek, a média szervezetek mind fel kell, hogy szólaljanak ebben az ügyben és a letartóztatottak kiszabadítása érdekében. A zöld frakció kéri is Azef Borelt, a külügyi főképviselőt, hogy a Burundival folytatott dialógusban ezt vesse föl, és erősítse meg ezt a dialógust. Köszönöm szépen. Most az ECR frakcióból Richard Sárneckinek adok szót egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Én jártam már Burundiban és Ruandában is, ismerem valamelyest a viszonyokat, Tanzániában is. És a kongói úgynevezett demokratikus köztársaságban. Az a véleményem, hogy ismerem tehát ezt a térséget valamelyest, amelynek hosszú történelmi hagyománya van. A Tuci királyság szétesése után jöttek létre ezek az államok, és a határok megvonásakor sok európai ország beleszólt a dolgokba, élükön Belgiummal. Sok mai feszültség még ebből az időből származik. Ö, idén Reméljük, hogy szabad választások lesznek Burundiban, de emellett még fontos arra is odafigyelnünk, hogy alkalmazzuk a nyomásgyakorlás meglévő eszközeit, szerintem is fel kell függeszteni a pénzügyi támogatást. Fabio Massimo castaldo adok most szót a függetlenek nevében. Nem látom itt. Akkor, ha nincs itt, akkor Carlos Zarino kap egy percben. A processo eleitoral no Burundi agudizou as tensões sociais e políticas no país. Tudjuk, hogy fejlemények történtek eh, Burundiban, eh, társadalmi, politikai fejlemények, és azt gondolom, hogy nagyon erőteljes üzenetet kell kifejeznünk a szabad véleménynyilvánítás, a szabad újságírással kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy támogassuk azokat a civil szervezeteket, amelyek megpróbálják elérni a demokráciát. Azt gondolom, hogy nagyon nagy veszélyben van. A sajtószabadság nagyon sok újságírót vagy letartóztattak, vagy megakadályozták a munkájukat. Az év végén választások lesznek, azt gondolom, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy szabad választások legyenek, és a az Európai Uniós diplomáciai szerveknek, a külügyi szolgálatnak is ki kell venni a részüket abban, hogy támogassák, ezek, támogassák a szabad választásokat. Az is nagyon fontos, hogy az emberi jogsértések ellen eljárunk. Nagyon fontos lenne, hogy egyfajta társadalmi megnyugvás alakuljon ki az országban, így lehet a szegénység ellen leginkább harcolni. Köszönöm szépen, most pedig Phil Bennion következik két perc. A burundiak továbbra is megszenvedik az emberi jogsértéseket. Az ENSZ szeptemberi jelentése megmutatta azt, kimondta azt, hogy a rendőrség, a hírszerzés és a, a, a uralkodó párt ifjúsági szárnya felé, felelős a különböző tömeges gyilkosságokért, önkényes kivégzésekért. Azt gondolom, hogy a vélemény, szabad vélemény nyilvánítás az egyik alapvető feltétele a demokráciának. A BBC immáron nem sugározhat Burundiban, a licenszüket visszavonták, így a BBC információjához nem jutnak hozzá a burundiak. burundiak még a, a gyermekek ellen is eljárásokat indítanak. Három, három kislányt azért tartóztattak le például, mert összefirkálták az elnök fényképét a tankönyveikben. Négy újságírót tartóztatott le a rendőrség nemrégiben, és sofőrjüket is letartóztatták, elképzelhető, hogy 15 éves börtönbüntetést fognak azért kapni, mert munkájukat végezték. A burundi kormányra nyomást kell gyakorolnunk, hogy, szabad, hogy bocsássák szabadon ezeket az újságírókat. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy szabadon munkálkodhasson a sajtó, illetve az ellenzék. A Burundi, egyéb, Burundi egyébként aláírt számos nemzetközi egyezményt, amely tartalmazza a szabadságot. Nagyon fontos, hogy a elnök választás szabad legyen, ami 2020, amire 2020-ban kerül sor. Ennek egyik alapfeltétele a sajtó szabadság, illetve a vélemény szabadság. Köszönöm szépen! Nathan következik. Köszönöm szépen! Furcsa, hogy itt az Európai Parlamentben, Strasbourgban megvitatjuk a burundi szólásszabadságot. Az Európai Parlament itt ezen a héten egy szabályt hozott ugyanis, és én magam sem tudom kifej, nem, nem, nem tudok vélemény, szabad véleményt nyilvánítani, nem tehetem ki a saját hazám zászlaját itt a pulpituson, nem tudom, itt, ne, miért mondjuk azt, hogy miért írjuk elő másoknak azt, hogy mit tegyenek, amikor itt a saját kollégáinknak nem engedjük meg, hogy büszkén kitegyék az asztalukra a zászlajukat. Mitől félnek? Természetesen segíteni kell másoknak, hogy elérjék a demokráciát, de a saját házuk táján is tegyenek rendet. Mi, britek, kilépünk, és elvisszük az ászlainkat. De ne legyenek álszentek. Engedjék meg a többi képviselőnek itt, hogy kifejezzék véleményüket, kifejezzék a választóik véleményét, kifejezzék identitásukat úgy, hogy az asztalukra letehetik az ászlaikat. Köszönöm szépen, Nina Gill következik. Egy perc. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, nagy kár, hogy ezután, a hozzászólás után következek én. De Burundiról hadd beszéljünk. Beszéljünk Agnes Dirubáról, Krisztin Kamikaziról, Terence Mosensiről és Ejide Harimánéról. Újságírók, ezek az emberek munkájukat végeztük, és megpróbálták munkájuk során a kormányt kérdőre von, vonni. Éppen ezért most 15 évre ítélték őket. Azt állítják róluk, hogy az állambiztonság ellen tettek valamit, de valójában a sajtó szabadságot próbálja meg a kormány megszüntetni, és ez nagyon-nagyon súlyos emberi jogsértéseket e, e, emberi jogsértésekre is utal. Azt gondolom, hogy Mindenképpen saj, ö, nyomást kell gyakorolni a burundi kormányra, de hogy fogja ezt az Európai Bizottság megtenni? Ne felejtjük, hogy az Európai Fejlesztési Alapban 400 millió ö, eurót szánunk ennek a régiónak. Úgy gondolom, hogy ami még megmaradt a sajtószabadságban és a szólásszabadságból Burundiban, azt meg kell védeni, és meg kell próbálni szabad választásokat tartani. Ez az utolsó alkalom, hogy itt hozzászólhatok a plenáris ülésen. Nagyon nagy megtiszteltetés volt az, hogy azoknak a nevében szólhatok, akik nem lehetnek itt. Az emberi jogsértések ellen mindig is felszólaltam itt a parlamentben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Bárt képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szólásszabadság nagyon fontos értékünk. Ez egy olyan érték, amely a demokrácia meghatározó eleme, amely fontos eh, ahhoz, hogy megismerjük az igazságot, és biztosítani tudjuk az egyének eh, függetlenségét eh, és az emberi jogokat. Sajnálatos módon a burundi hatóságok nem teszik lehetővé ennek a szabadságnak a gyakorlását, manipulálják a közvéleményt. Azok, akik megpróbálnak információt juttatni, kijuttatni burundi határain túra, azokat megkínozzák, egyeseket ki végeznek, vagy életfogytiglani börtönbüntetésre ítélnek. Az emberi jogokat nem tartják tiszteletben, Burundiban nincs demokrácia, a demokrácia egy nagyon törékeny dolog. Az Európai Bizottság és a parlament feladata az, hogy a burundi helyzetet figyelemmel kísérje a választások előtt, hogy ne kerülhessen sor a manipulációra, és hogy ebben az országban is megvalósulhasson a véleménynyilvánítás szabadsága. Köszönöm szépen, és most megadom a szót Massimo Castaldónak másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. 2020 lehet nagy, nagy forduló év lesz Burundiban. Elnökválasztások lesznek, illetve politikai választások is szörnyűséges időszakon van túl. Burundi a 2015-ös választások kezdte, kezdték meg ezeket a, kezdte meg ezt az időszakot, emberi jogsértések történtek, az elnök bűncselekményeket végzett, hajtott végre, és minden erővel azon volt, hogy megtartsa a hatalmát. Sajnos önkényes kivégzésekre, tömeges gyilkosságokra került sor, és sajnos nem kimérték az emberi jogsértéseket. Pol politikai bűncselekményekről van szó, a rezsim minden eszközzel lecsapott az őket ellenzőkre. Egyre inkább a jogi aktivistákra és a sajtó képviselőire próbál lesújtani a rendszer. Nagyon-nagyon aggódom ezek miatt, az események miatt, Erőszakos és antidemokratikus erőket tapasztalhatunk Burundiban, remélünk ez megfordul majd a választásokon. Hogyan lehet az ellenzéki pártoknak ilyen módon egyáltalán működni? Politikai megoldásra van szükség, mégpedig hathatós és hosszú távú megoldása, de ebben segítenie kell a nemzetközi közösségnek is. Úgy gondolom, hogy, bék, hogy megbékélésre van szükség, és éppen ezért az Európai Uniónak is ki kell fejeznie véleményét a nemzetközi a nemzetközi egyezményeket, illetve a kotonúi emberi jogi egyezményt is tiszteletben tart, kell tartani az ország. Proszę założyć słuchawki. Tisztelt képviselő úr, kérdezem, hogy elfogad-e egy kérdést, kékkártyás kérdést, úgy látom, hogy igen, úgyhogy Tomislav Szokol képviselő teheti fel a kérdést, tessék, fél perce van erre. Köszönöm szépen, kedves kollégön említette a burundi problémákat, de nem ez az egyetlen ország, ahol ilyen e, e, esetekre kerül sor, főleg Afrikában. E, Európai Parlamentben gyakran beszélünk ez, erről, ezekről a kérdésekről. Az Európai Unió mit tehet konkrétan, hogy az, ezekben az országokban hatással legyen a helyzetre? Persze van segítségnyújtás, fejlesztési segítségnyújtás, stb. De milyen más lehetőségünk van globális szinten, hogy megváltoztassuk folytassuk a helyzetet. Köszönöm szépen, tessék, megadom a szót Castaldo úrnak. Köszönöm szépen ezt a fontos kérdést. Először is hadd mondjam el, igen, ez igaz, nem ez az egyetlen ilyen ország, de éppen ezért fontos, és fontosabb, mint valaha, hogy szorosan figyelemmel kísérjük a kotonói egyezmény végrehajtását, és fel kell, végig kell gondolnunk azt is, hogy az együttműködési alapokat nem csak felfüggesztjük, hanem célzott szankciókat vezetünk be ezen önkényes büntetések elkövetői ellen, a hutuk és a tucik még mindig egymás ellen fordulnak, mint ahogy ez történt Ruandában is, és meg kell próbálnunk elérni azt, hogy egységes álláspontra helyezkedjenek az európai országok. Nem engedhetjük meg azt, hogy egyes országok mások háta mögött tárgyalnak, és az, a fő képviselő hivatalos álláspontját semmibe véve tárgyaljanak. Köszönöm szépen. Most pedig hárman kívántak még hozzászólni a spontán hozzászólások keretében. Poszpisé képviselője a szó egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy figyelemmel kísértem a vitát, vitát, és egyetértek a kollégákkal. A burundi helyzet valóban kritikus, és köszönöm, a, köszönöm az anyag szerzőinek, hogy bemutatták ezt a komplex helyzetet. Hat hónap múlva két választás lesz, parlamenti és elnök választás Burundiban, és a biztos úrtól azt kell kérnünk, hogy diplomáciai úton, de akár gazdasági eszközökkel is biztosítsák azt, hogy ezek a választások demokratikus módon kerüljenek megrendezésre tragikus az, ahogy Burundiban az újságírókkal bánnak. A célkitűzésünk az kell, hogy legyen, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a májusi választások a lehető legdemokratikusabb keretekben folyanak. Hogyha a jelenlegi elnök nem jelölteti magát, nos, hát az elemzések ennek az ellentétét mondják, azok, az a hír járja, hogy újra jelölteti magát az alkotmány megsértve. Köszönöm szépen! Tama Augen következik egy percre. Nem látom a teremben ezt a képviselőt, aki szót kért. Jó, akkor tessék, öné a szó. Pán poseł Eugen Tomak. Eugen Tomak képviselőt keressük, igen, ő következik. Președinte am uh, dorit să intervin tocmai pentru că... Köszönöm szépen, szerettem volna ebben a témában hozzászólni, mert azt gondolom, hogy abszolút helye van ennek a vitának az Európai Parlamentben. A sajtószabadság, az emberi jogok kérdése nagyon fontos számunkra. Nagyon sok olyan ország van, ahol ezt nem tartják be, és több millió polgár reményteli pillantásokat vet az európai intézményekre, az Európai Parlamentre. Mi védjük ezeket a jogokat, ezeket az értékeket, erre épül az Európai Unió, és támogatnunk kell az újságírókat, akik professzionális munkát végeznek ezekben az országokban, olyan országokban is, ahol a demokrácia ilyen érzékeny és ilyen törékeny. Az egész világon jelen vagyunk, az Európai Külügyi Szolgálatnak jelen kell lennie, globális szinten a legelterjedtebb diplomáciai hálózattal rendelkezünk, és ezért mondom, hogy e, reménnyel tekintek a Burundival kapcsolatos fel, felépésünkre. Aguilar úr, következik egy perc. Köszönöm szépen. Novemberben alkalmam volt részt venni az AKC parlamenti közülésén részt venni Ruandában. Arról beszéltünk, hogy az Európai Uniónak milyen lesz a jövője az afrikai országokkal a kotonai egyezmény után. Ez a parlamenti közgyűlés a bizottság és az Európai Parlament közösen fogják közösen fognak dönteni Burundiról. Egyébként Burundi Burundi és Ruandáról is tudjuk, hogy a 90-es években milyen szörnyű eseményeken ment keresztül. Tehát a kotonai egyezményben foglaltaknak is meg kell, meg kell felelnie ennek a két országnak. Burundi rendkívül szegény ország, nagyon nagyban függ a külső segítségtől, és az Európai Unió 90 egy millió eurót nyújtott eddig ennek az országnak segélyként, ez meg fog nőni. Mindenképpen követelnünk kell, hogy a helyi önkormányzati, illetve parlamenti el- és elnökválasztást úgy folytassák le Burundiban, hogy közben ne ö, börtönözzék be az, a sajtó képviselőit, az emberi jogi aktivistákat, nem szabad megengedni a kínzásokat, az elnyomást. Ehhez megvan a morális hátterünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Lenács is biztos úrnak, hogy vonja le a következtetéseit a vitának. Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselők! Egyetértek az aggodalmaikkal, Burundiban aggasztó a helyzet. Emlékszem, amikor múlt decemberben a tanács is megállapította, hogy megfelelő intézkedéseket kell a Kotonú ö, kell meghozni a Kotonú Egyezmény 96-os cikkeje alapján. Az EU meggyőződésre az, hogy a burundi válságot a nemzetközi fórumokon is meg kéne vitatni. Az ENSZ-ben, az Afrikai Unióban és az afrikai regionális szervezetekben. Vannak jelei annak, hogy eszkalálódhat a helyzet a választások előtt május 20-án. Az emberi jogsértések, az alapvető szabadságok korlátozása, különösképpen a véleménynyilvánítás, a gyülekezés szabadságának korlátozása egyre kiterjedtebben érvényesülnek, konkrétan most itt az említett újságírók és sofőrjük esetében, de sajnos sokkal több az áldozat, mint ahányat nevesíteni tudunk. Az EU ezért a burundi hatosságokkal szemben felvetette a problémát, nem hagyjuk annyiban. A vizsgálóbizottság, amely Burundival foglalkozik, szeptemberi jelentésében a félelem és a megfélemlítés légköréről számol be. Mindenki, aki nem támogatja a kormányt, félhet. Súlyos emberi jogsértések történtek, nemzetközi bűncselekményt is kimerítik ezek közül némelyikek. Ezt nem fogadhatjuk el és pláne nem fogadhatjuk el, hogy a helyzet továbbra romoljék, ez senkinek nem érdeke. burundi nak, burundi kormánynak sem érdeke. És persze burundi népnek pedig elsősorban nem érdeke, úgyhogy nem fogjuk burundi cserben hagyni. A fejlesztési együttműködési keretein belül továbbra is jelen leszünk az országban. Együttműködünk a civil szervezetekkel, az emberi jogi szervezetekkel és a lakosság ellenálló képességét kívánjuk erősíteni. A következő négy hónap sors döntő lesz, nagyon fontos, hogy hihető, átlátható és nyitott választási eljárás történjen, valósuljon meg, és a kormány önként is lemondjon az ellenzék üldözéséről. Az Arusa megállapodás betartatása alapvető feltétel ösztönzöm a burundi kormányt arra, hogy ezen az úton járjon el. Van Burundiban is a demokráciának alapstruktúrája, van magatartási kódex, van alkotmány, és az alkotmány kimondja, hogy az elnök nem jelöltetheti magát negyedik alkalommal is erre a posztra. Mindössze a szabályokat kell betartani. Az EU ezt monitorozni fogja. Köszönöm szépen! Hat állásfoglalási indítványról fogunk szavazni ebben a témában, és ezzel most ezt a témát akkor befejeztük. Most nézzük a következő napi rendi pontunkat. Eszmecsere a nigériai helyzetről különös tekintettel a közelmúlt terrorcselekményeire ebben a témában. Lehet majd kékkártyás kérdéseket is feltenni, hogy hogyan kell kékkártyás kérdésre jelentkezni, ez a ülésterem bejáratánál elolvasható. Most egy percben Kankó képviselőnek adok szót, hogy bevezesse a témát. Hat évvel ezelőtt Bring Back August hashtaggel a Boko Harammal szemben, ez ment a Twitteren, hogy engedje el a Boko Haram azt a száz, több mint száz diáklányt, akiket elrabolt. Sajnos többségük mindmáig nem került haza. Képzelhetetlen fájdalmat okozott ezzel a Boko Haram sok családnak, és ez sajnos túl régóta van így. Fekete-Afrikában a gazdasági, politikai ö, struktúrák hiánya miatt Nigériában is, Nigéria egyes területein is ö, eluralkodott a terrorizmus. Sajnos majdnem minden nap van valamilyen terrorcselekmény Nigériában, és összességében több millióan váltak már áldozatul, és még sokkal több millióan félnek, élnek félelemben az Európai Unió támogatja Nigériát a regionális együttműködés keretein belül a biztonság és a rend helyreállításában. Mert pontot kell tenni ennek a Boko Haram korszaknak a végére, hogy a nőknek ne kelljen retegésben élniük, és a terror megszűnjön. Köszönöm szépen. Most Erik Márkártnak adok szót két percben. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm mindazon kollégáknak az együttműködést, akik rövid idő alatt segítettek megfogalmazni ezt az állásfoglalást. Fontos, hogy az Európai Parlamentben folyamatosan nyilván tartsuk a humanitárius válsághelyzeteket, és ne csak nyilván tartsuk őket, hanem tegyünk valamit azért, hogy az Afganisztán és Irak után a harmadik legsúlyosabb nemzetközi terrorista listán szereplő Nigériát, Boko Haramot 63 ezer ember meggyilkolása és félmillió elüldözése után visszaszorítsuk. Igen, Nigériában a keresztényeket vallásuk miatt üldözik, de az állásfoglásban azt is ki kell emelni, hogy ez nem vallásháború, nem nincs vallásháború, hanem ez csak a vallásháború álcáját ölti. Itt az erőforrásokért megy a harc, az életfeltételek javításáért, hiszen a klímaváltozás már Nigériát is nagyon komolyan és közvetlenül érinti. Egyre kevesebb a termékeny talaj, el kell vándorolnia a mezőgazdaságból élőknek, harc folyik a földért, a vízért. Jó lenne, hogyha a helyi segítségnyújtásnak egy ö, ö, fejlesztési perspektívája lenne. Mert a fejlesztési politikánkat gyakran csak a saját érdekeink hajtják, nem a helyi lakosság, a nigériai lakosság valós érdekei. Úgy kéne megfogalmazni a fejlesztési együttműködést, hogy nem pusztán a hatásokat kezeljük, az se különösebben hatékonyan, a szegénységet, hanem annak okait próbáljuk orvosolni. Egy holland újságíró nagyon plastikusan mutatta be a helyzetet, és nekünk is arra kell törekedni, hogy a valós emberek valós érdekeit segítsük megvalósítani, hogy ne kelljen sokaknak elvándorolni. Csönökön keresztül 500 millió európai polgárt, a vita folytatódjon a szó a szerzők részéről berg képviselőtársunké. elnök asszony én egy külön állásfoglalást nyújtottam be mert december 26-a óta a keresztény üldözés Nigériában különlegesen nagy lendületet vett. És ez a ház gyakran teszi szóvá az emberi jogsértéseket, de amikor a keresztények szisztematikus írtásáról van szó, akkor mindig tartózkodóak vagyunk. Kérem önt és valamennyiünket, hogy ezeket a súlyos bűncselekményeket ö, sürgősséggel tűzzük napirendre. Nagyon sajnálatos, hogy pont karácsonykor az iszlám nevében keresztényeket ölnek meg. Ez nem véletlenül volt így, ez szimbolikus jelentőségű. Az iszlám terrorizmusnak az előretörése, a keresztény közösségek üldözése súlyos probléma. Megismétlen, ezeket az embereket lefejezték, és azért fejezték le, mert keresztények voltak, és őket egy terrormilícia gyilkolta meg, amely az iszlám nevében működik. Ez egy igen súlyos helyzet, és külön követelem, hogy foglalkozzunk nyugat-afrikai keresztény közösségek üldözésével. Zorinyó képviselő úré a szó. Kék kártyára, amikor a szerzők adják elő a beszédüket, akkor nincs lehetőség. There is no blue card at that point. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy évtizede már zajlik a Boko Haram terrorja Nigériában. Tudjuk, hogy sok a belső menekült, mint egy 7 millió ember él ö, ö, válsághelyzetben, táborokban, iszonyú körülmények között, és különösen a nők helyzete ö, súlyos. A lányok, a fiatal nők semmilyen képzésben nem részesülnek egyes régiókban, Nigériában itt lenne az ideje, hogy az állam kitengesse hatalmát a teljes területére az országnak, és a muzulmánok és keresztények együttélését segítse. És fellépjen az emberi jogok megsértőivel szemben. Az ország egyes részein alultápláltság van, és a terhes nők és a kisgyerekek nem kapnak semmilyen egészségügyi ellátást. A lehető legsürgősebben fel kell lépnünk, és középtávon is kell terveznünk, hogy az ország Boko Haram által uralt részei hozzáférhetőek legyenek, és ott is helyreálljon a szociális és gazdasági stabilitás. Nigéria és szomszédállamaival való együttműködése is önmagában probléma, meg kéne erősíteni, javítani kéne a terrorizmus ellenes közös fellépést. A vallási extrémizmust pedig vissza kell szorítani, ez kell, hogy legyen az ország kormányának fő prioritása. A nigériai helyzet a mi biztonságunkra is kihatással van. Tudható, hogy az afrikai kontinensen történő dolgok az EU-t közvetlenül érintik, ezért a mi feladatunk is a helyzet helyreállítása. Erzőkkel Urbán képviselőtársunk ki a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nigéria a legnagyobb olajtermelő ország Afrikában. Gazdag ország, mármint nagyon gazdag különböző ásványkincsekben, de több mint a lakosság fele szegénységben él. Szélsőségesen erőszakos országról van szó, nagyon sok az önkényes kivégzés, elrablás, a nőket, lányokat megerőszakolják, és a Boko Haram is nagyon sok embert toboroz, illetve elrabol, nagyon sokakat börtönbe taszítanak a kormány részéről is. A civil szervezetek helyzete nagyon rossz, és én azt gondolom, hogy nem szabad, a, nem szabad a szabadság jogokat megvonni, pedig a kormány ezt teszi, a civil szervezetek azzal, azzal vádolja, hogy a terrorista szervezeteknek hajtnak végre pénzmosást. Azt gondolom, hogy az európai alapokból származó fejlesztési alapok sorsát is figyelemmel kell követni, illetve felelősek vagyunk azért is, hogy az európai vállalatok mit tesznek Nigériában, milyen társadalmi szabályok szerint működnek, illetve milyen környezetvédelmi szabályok szerint működnek. Ne felejtjük, hogy a Niger deltája rendkívül szennyezett, ez pedig a multinacionális többek között európai cégeknek is köszönhető. A szegénység, az erőszak, az embereket arra kényszeríti, hogy elhagyják Nigériát. Több százezer ember indult el észak felé, és nagyon sokakat vagy rabszolgasorsba vetnek, vagy szexuális rabszolgaságba vetnek. Azt gondolom, hogy itt alapvetően biztonsági problémáról is szó van. Jó lenne, hogyha végre a kiváltó okokról beszélnénk, megnéznénk, hogy ki az, aki felelős ezért, és az európai szakpolitikákat össze kell hangolni, illetve az európai multinacionális cégeknek, akik jelen vannak Nigériában, nekik is együtt kell működni, és azt gondolom, hogy meg kell értenünk, mi az, ami kiváltja a migrációs hatást. Véleményem szerint sürgősen 180 fokos fordulatra van szükség, az európai politikákat át kell gondolni, ami az afrikai szakpolitikára vonatkozik. Nem, nem alamisnára van szüksége Afrikának, egész egyszerűen konzekvensnek kell lenni, irányváltásra van szükség Európában, más Afrika politikára kell törekedni. Köszönöm szépen.

kivégzett keresztény sorsáról is szól ez a, az állásfoglalás tervezet, és hasonló szörnyűséges események történtek még Nigériában. A, a fegyveres erők négy misszionáriust raboltak el. Hogyha figyelembe vesszük, hogy milyen más erőszakos események történtek még, hogy hány embert erőszakoltak meg, hány embernek kellett elmenekülni otthonából, hogy hogyan ö, sújtják a humanitárius szervezetek, akkor azt gondolom, hogy szörnyű képet kapunk a nigériai viszonyokról. Több mint 6000 keresztényt gyilkoltak meg, muzulmánokat és nagyon sok muzulmánt is meggyilkoltak, rengeteg gyermeket, fiút és lányt raboltak el, szörnyűséges körülmények között élnek, nagyon sokan menekültek el otthonról. Ez történik jelenleg Nigériában. Az állam semmilyen ellenőrzéssel nem bír a milíciák felett. A Boko Haram is egy hatalmas szervezet, és jelenleg ő felelős például a tömeges gyilkosságokért, tömegírtásért. Nem igazán lehet összehasonlítani sem a kommunista, sem a náci rezsimekkel ez, hogy azt éli meg Nigéria, ami, amit Ira, Irak vagy Afganisztán megélt. Úgy gondolom, hogy nagyon aggasztó a helyzet, azt kell kérnünk Nigériától, hogy mi hamarabb oldja meg a helyzetet. Nem azt gondolom, hogy nem csak kapniuk kell, hanem meg kell tudni kezelni is. Önök nevében Benion képviselőtársunk. Ah, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nigéria majdnem bukott állammá vált, és ez a helyzet már többi, több évtizede föláll. Ez gyakorlatilag azért van, mert marakodik a két nagy párt Nigériában. Az valós problémákkal sajnos nem tudnak ezért foglalkozni. Például a katonaság ugyan néhány győzelmet magának tudhat, de a Boko Haram még mindig a biztonságot el ellehetetleníteni az északi területeken, bombáznak, illetve robbantásokat hajtanak végre, az emberek életüket vesztük. A Csád és Kamerun határa környékén is nagyon súlyos problémát jelent ez. A nomád gazdálkodók, illetve, illetve a nomád törzsek, illetve a mezőgazdasággal foglalkozó letelepedett törzsek közötti konfliktus is nagyon súlyos károkkal járt. Általában a nők és a gyerekek szenvedik meg leginkább ezeket a problémákat. Nagyon sok gyereket elrabolnak, a farmereket, gazdákat megölik, meggyilkolják, nagyon sokaknak el kell menekülni az erőszak elől. A civil társadalom kell, hogy megpróbáljon, ő kell, hogy kiálljon magáért az önkényes, önkényes kivégzések ellen, a civil társadalom próbál meg valamit tenni, pedig a kormánynak lenne ez a feladat. Bahari elnököt újra választották 2019-ben, azt ígérte, hogy a szélsőséges csoportok ellen szélsőséges csoportokkal, a Boko Harammal például leszámol. Nos, úgy gondolom, hogy el kell számoltatni a kormányt, hogy miért nem tette ezt meg. Stratégiára van szükség. Az Európai Uniónak is van egy stratégiája, de ezt nem igazán valósítottuk még meg. Az Európai Unió külügyi szolgálata illetve a tagállamoknak feladata az, hogy technikai segítségnyújtást adjanak. Így tudjuk azt elérni, hogy a terrorizmus elleni harcban sikeres legyen Nigéria. Cselőcsoportok nevében az első hozzászóló az európai néppárt nevében zovko képviselőtársunk. felhvnám a figyelmüket hogy kék kártya használatára majd a képviselőcsoportok felszólalása után van lehetőség. zovko képviselő asszony öné a szó. Right. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Nigériában él Nyugat-Afrika legnagyobb keresztény csoportja, körülbelül 80 millió keresztény, ez a lakosság fele a történelmi feszültségek a keresztény dél és a muzulmán észak között már régről származnak, de az utóbbi tíz év során a dzsihadista csoportok, köztük a Boko Haram és az iszlám állam, területileg is elfoglalta és terrorizálja az ország északi részét, militarizálta az intézményeket a saját területén. Humanitárius szervezetek szerint több mint 600 ezer keresztény vesztette életét 2015 óta dzsihadista csoportok keze által, és egyre gyakoribb a keresztény falvak megtámadása. A napokban is történt egy ilyen, 13 ember gyilkoltak meg egy falu lerohanásakor. A keresztény falvak ilyen megtámadása, felgyújtása, lakosság megölése, elüldözése, tehát minden napos, és állítólag Abu Bakr az ISIS fővezetőjének meggyilkolásáért bosszút állnak ezekkel a tettekkel. A nigériai biztonsági erők, a katonaság is gyakran tűri a keresztények üldözését, nem avatkozik be. Márpedig a vallási csoportok, kisebbségi csoportok rendszerszerű üldözése igen súlyos alkotmányos bűn, és ezzel ellen mindenhol föl kell lépni. Afrika egy vallásos kontinens, de éppen ezért sajnos a vallási köntösbe lehet ültöztetni ott még nagyon sok e, valódi más okból táplálkozó konfliktust ezért különösen fontos Afrikában a vallási kisebbségek védelme. Az EU-nak a vallások közötti párbeszédet erősíteni kell a harmadik országokban. Egy hónappal ezelőtt a Szaharov díjat éppen egy muzulmán embernek ítéltük uta, és ez szimbóluma kéne, hogy legyen annak, hogy minden emberi vívmányt elismerünk vallástól függetlenül, és nem szabad ö, elhallgatni a vallási csoportok elleni bűncselekmények. Szocialisták és demokraták nevében Aréna ki a szó. Merci beaucoup. Euh, le Nigeria... Köszönöm szépen. Nigéria uh, uh, lenne 200 millióan élnek, és 50 millióval uh, fog ez még nőni 2050-ig, és ez Afrika óriása. És sokat beszéltünk ma már a Boko Haramról, amely egy kiterjedt területeken rendelkező terrorszervezet és több ezeret ember tölt meg meg, és több millió menekülte miatta az ő területéről. Ez nem valódi vallási konfliktus, hanem valóban az erőforrásokért folytatott harc, az, hogy el kell hagyni a földet, mert terméketlenné válnak, és egyre kisebb a termőterület. Közben Líbia és a környező országok határon keresztül fegyverkereskedelem zajlik nagy méretekben. Ez tehát egy globális probléma. Először is meg kell oldani a libiai helyzetet, és teljes embargót kell lerendelni a fegyverkereskedelemre, és ezt betartatni a határokon. Nigériában pedig az erőforrások származó jövedelem igazságosabb eloszlását, elosztását kell ösztönözni, nem véletlen, hogy a helyi lakosság megtámadott egy Shell kutat, mert a Shell szennyezi a környezetet, ugyanakkor a profitokt a, csak egy szűk kör viszi el. Tehát többféle sebből vérzik a, vérzik a társadalom. A nemzetközi ö, drogkereskedelem, fegyverkereskedelem, prostitúció ilyen helyzetekből táplálkozik, és a globális finanszírozás ezen bűn ö, területeknek összefüggésben áll, például a nigériai helyzettel is. Ezért kell prioritást adnunk a nigériai partnerségnek, és stratégiát alkalmaznunk, afrikai stratégiát, amelyet úgy fogalmazunk meg, hogy a Sahel egész övezetére 4000 kilométeres körzetét, és akkor a ginai öbörről még nem beszéltünk, ez átfogja, hiszen ez a fegyverkereskedelem, dokkereskedelem melegágya ma a világban köszönöm szépen következő a képviselőcsoport nevében képviselőtársunk. Eh. köszönöm szépen elnök asszony! nigéria a harmadik olyan ország a világon amely leginkább terrorizmus által sújtott övezet irak és afganisztán után. a boko haram erőszak hulláma nagyon súlyos hatással van az országra, de sajnos a különböző etnikumok, a különböző vallások között is nagyon súlyos összecsapásokra került sor. Sajnálatos módon a mezőgazdák illetve a nomád pásztorok között is összecsapásokra került sor. Vészhelyzet alakult ki. Egyre súlyosbodik a helyzet Nigériában, és leginkább a nők és a gyermekek helyzete elkeserítő. A nők sajnos szegénységben élnek, és nagyon sokszor megerőszakolják őket, és gondot jelent még a női mindenmi szerv csonkítása és a gyerekeket, sokszor kényszerházasságra kényszerítik a gyermekek. Különösen nehezen élik meg a helyzetet, sokszor a terroristák gyermekkatonának rekrutálják őket, vagy elrabolják a különböző nigériai milíciák. Gyakorlatilag mindez mindenféle bizonyíték nélkül történik. Nagyon sok gyermeket, akiknek a fele lány, elraboltak, illetve letartóztattak. Nos, úgy azt kérjük, hogy a nigériai hatóságok a civil a nigériai civil hatóságok számára szabadítsák ki ezeket a gyermekeket. Én úgy gondolom, hogy az emberi jogokat mindenképpen meg kell védeni, főleg a civil lakosság körében, főleg a legrászorulóbbak körében. Azt kérjük, hogy a nemzetközi közösség legfőképpen az Európai Bizottság és a tagállamok technikai segítséget nyújtsanak Nigériának, illetve mindent meg kell tenni, hogy béke alakuljon ki Nigériában. Nem látom Langenzippen képviselőtársunkat a teremben a zöldek képviselőcsoportjából úgyhogy megadom a szót ceccardi képviselőtársunknak és hogyha zipen asszony beér a terembe akkor természetesen őt is megilleti a hozzászólás. ceccardi képviselő asszony öné a szó. köszönöm szépen elnök asszony! nem igazán figyelnek az emberek arra hogy több ezer több ezer keresztény gyilkolnak meg az iszlamisták Nigériában. Dzsihadista háborúk folynak Nigériában. Néhány nappal ezelőtt a Boko Haram egy videót tett közzé. 11 keresztény foglyot gyilkoltak meg könyörtelenül. Mindez karácsonykor történt, és ez egyértelműen a nyugati kereszténység ellen történt támadás volt. Nagyon sokan arra kényszerültek, hogy elmeneküljenek Nigériából. Az Európai Unió intézményei a békét és a toleranciát hirdetik, de sajnos konkrétumot nem tettek, semmit nem tettek annak érdekében, hogy ezt a barbár erőszak hullámot megfékezzék. Általában keresztényeket sújt ez a hihetetlen erőszak hullám. Nem csak a Boko Haramot kell megállítani, amely az iszlám államhoz kötődik. Az elmúlt években a, a vallásos háborúk egész falvakat pusztítottak ki az egész ország területén. Úgy gondolom, hogy Mindenképpen meg kell állítani ezt az erőszak hullámot, az Európai Uniónak ki kell állni a nigériai keresztények mellett, a nyugati értékek mellett kell kiállni az iszlám fanatizmussal szemben. a Csárnecki ki az ICR-ból. pani przewodnicząca! panie komisarzu! E, nigeria to kraj. köszönöm szépen elnök asszony. nigéria sajnos régóta áll terrorcsoportok uralma alatt, miközben az ország története több mint ezer éves, és valaha ö, a történelmi időkben ö, kultúrájáról volt ö, híres, terakottájáról. A Boko Haram egy olyan terrorszervezet, amely súlyos foltot ejtett az ország imidzsén és hosszú szép történetén. Több ezer keresztény élete tapad a kezükhöz, vér tapad a kezükhöz. És nem ülhetünk itt karbatett kézzel, miközben a keresztények elleni üldözés rendszerszerűvé válik minden lehetséges módon segítenünk kell a hatóságokat abban, hogy átvegyék újra. A képviselőcsoportok nevében elhangzottak a hozzászólások, és jönnek a képviselői hozzászólások, ezen most megnyitom a kékkártyás lehetőséget is. Kékkártyás kérdezésre elektronikusan is jelentkezhetnek, és természetesen hagyományosan a kék kártya felmutatásával. Jó, első hozzászólónk Van Dálen képviselőtársunk a néppártból Tisztelt elnök asszony! Az Európai Uniónak most cselekvés kényszere van, mert a nigériai keresztények szenvedése nem folytatódhat így tovább. Ez legyen a külügyi főképviselő fő prioritása, és legyen egyértelmű az EU részéről, hogy nem tűrjük ennek a folytatását a kereskedelmi kapcsolatainkat Nigériával be kell fogyasztani mindaddig, amíg a keresztényeit az ország kormánya nem védi meg, és nem szorítja vissza a Boko Haramot. De Európának is van felelőssége az ügyben, mert túl régóta tűrjük, hogy ebben az országban korrupció uralkodjon el, és az iszlamizmus. Évek óta üldözik a keresztényeket Nigériában, nem csak tegnap óta, és 2014-ben is egy lánycsoportot rabolt el a Boko Haram, akik közül 112-en még mindig nincsenek meg, és nem kerültek meg. A Boko Haram tettei szörnyűségesek, és nem tegnap óta zajlanak. Tehát, és tudatosan üldözik a keresztényeket, elrabolják a magasrangú keresztény tisztviselőket, például a nigériai püsp, egyik püspököt is elrabolták. Tehát a Boko Haram és a kormány kapcsolatában az a probléma, hogy a Boko Haramnak megengedte a kormány, hogy felfegyverkezze magát, és Buhari elnök már 2015-ben fel akart lépni a Boko Harammal szemben, de nem volt meg hozzá az ereje. Most mindent meg kell tennünk nekünk is ebben a harcban, hogy segítsük a kormány egyébként jó szándékait. Képviselő úr, if you would mind putting your headphone... Kérem, vegye fel a, a, a fejhallgatóját, kékátját szeretnék feltenni. Szeretne önhöz intézni, elfogadja? Yes. Szokol képviselő, 30 másodperc. Uh, Köszönöm szépen. Kedves elnök asszony, kedves kollégák, kedves kolléga, a keresztények a világon az egyik legnagyobb vallási csoport. Ez egy olyan kérdés, amelyről keveset beszélünk az európai médiában, és őket üldözik a legjobban. Miért történnek meg ezek az üldözések, és miért nem beszélünk erről? Miért más vallási csoportok üldöztetéséről beszélünk állandóan, és hogyan lehetne az Európai Parlament szintjén tenni valamit, hogy megváltozzon erről a vélekedés. Voorzitter, ik ben het helemaal met de collega eens. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Gyakorlatilag a keresztények üldözése nem kap kellő figyelmet a médiában, ezért is nagyon fontos a mai vita. Azt is szeretném elmondani a kollégáknak, hogy a vallásközi intergrup itt a parlamenten belül létrejött. Egyébként enne, én ennek tagja is vagyok, és tudom, hogy ez egy nagyon fontos téma lesz a napi rendjén is ennek a szervezetnek. Köszönöm szépen. Tehát Nigériában ez tényleg egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Köszönöm szépen. Kérem, hogy és demokraták képviseletében szintén szeretne egy kékkártyás kérdést intézni önhöz. Elfogadja, képviselő úr? Aréna képviselő asszony, öné a szó. Mikrofon, please. Szeretnék egy olyan kérést megfogalmazni, hogy a cégek a helyi lakossággal szembeni eljárásai legyenek tisztességtudóak. Önök állandóan ellene szavaznak a megfelelő bánásmóddal kapcsolatos intézkedéseknek, amelyek azokra az európai nagy cégekre vonatkoznak, amelyek konfliktusos zónákban, például Nigériában dolgoznak. Esetleg ez az, amit ön mond most, arra is vonatkozik, hogy mostantól kezdve önök igennel fognak szavazni az ilyen jellegű javaslatokra? Köszönöm. 30 másodperc. Kedves kolléga, önnek igaza van, amikor az emberi jogokról és a vallásszabadságról beszélünk, akkor nagyon fontos az, hogy Nigéria esetében, Szaudarábia esetében, India esetében is odafigyeljünk erre, tehát bármely ország esetében igaz ez. Ön és az ön frakciója nagyon aktív ezeken a területeken, de egyébként a mi frakciónk is az, mert azt szeretnénk elérni, hogy a vallásszabadság területén épp úgy, mint az emberi jogok kérdésében megvalósuljanak ezek az alapjogok képviseletében. Um, Köszönöm szépen. mi mindenféle terrorista cselekményt elítélünk, főként a nigériai eseményekre gondolok most ebből a szempontból. Az elle, a nők és a gyermekek elleni emberi jogi jogsértések a legborzalmasabbak a világban, ezek a leginkább jellemzőek egyébként, és a legkiszolgáltatottabbakat sújtja. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy védjük őket, főként Nigériában, mert ott rengeteg lányt látunk, akiket sok-sok év során, illetve hosszú évek óta elrabolnak, emberkereskedelemnek az áldozatáivá tesznek. Tehát ez a dolgunk, az Afrikai Unióval kéz a kézben kell haladnunk, más afrikai szervezeteket is be kell vonnunk a harcba. Az utolsó a európai parlamenti felszólalásom során szeretném megköszönni azt, hogy aki itt Velszt megfelelően képviselte, annak a munkáját szeretném megköszönni, és szeretném megköszönni a korábbi és mostani munkatársaimnak is a munkáját, a Velszi emberek, az Egyesült Királyságbeli állampolgárokért végzett munkát, és a Velszben, illetve az Egyesült Királyságban lévő Európa pártiakat felszólítom arra, hogy tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy folytatódhasson a munka. Az európai parlamenti kollégák pedig nagyon fantasztikus kollégák voltak, és bátorságot mindenkinek. And we would like to thank you. A következő képviselő a Renew Groupból, Haránzová képviselő asszony, alelnök asszony, a néha szó. Thank you, Madam President, Mr. Köszönöm szépen, kedves Biztos asszony, a Boko Haram gyakorlatilag tíz éve terrorban tartja egész Nigóriát, több mint 36 ezer személyt gyilkoltak meg, és a Boko Haram ereje más terrorista csoportokkal együtt csak növekvőben van. Ezek a támadások már önmagukban is nagyon szörnyűek, de ugyanakkor etnikai, vallási és közösség közi polgárháború a árnyéka vetül erre az országra, ráadásul teljes a büntetlenség. Az emberek ezrei menekülnek el otthonukból, segítségre van szükségük, mert az életük nincs biztonságban. A humanitárius szervezetek ugyanakkor el kell meneküljenek ebből az országból, és az, a nigériai kormánynak kellene megtennie a lépéseket, hogy az emberi jogokat biztosítsa, a jogállamiság alapvető szabályait betartsa, és biztonságot garantáljon az embereknek. Ugyanakkor a kormány feladata az is, hogy a vallásközi feszültségeket csökkentse. Mint ahogyan tudjuk, a terroristák nem ismernek határokat, az európai és a nemzetközi közösség feladata az, hogy mindent megtegyen, annak érdekében, hogy Nigériában és az egész régióban a terrorizmust visszaszorítsa. Köszönöm szépen. Hozzászóló Bilde képviselő asszony az Identitás és Demokrácia csoportból. Merci, madame la Köszönöm szépen, elnök asszony. Az iszlamista befurakodás Afrika mm, nyugati területein, Nigériában a leglátványosabb elrabolnak embereket, ki, meggyilkolnak embereket, kivégeznek embereket még karácsony szent estéjén is azt kell, hogy mondjam, hogy a keresztények a legüldözöttebb vallás képviselői Afrikában, de egyébként máshol is. Miért van mégis az, hogy a nemzetközi közösség semmit nem tesz? Száheli övezetben például csak Franciaország az, aki a terrorizmus ellenes harcokat valamennyire a szívén viseli, pedig 8000 kilométeren kell neki helytálnia. Az afrikaiak az iszlám hatása alá kerülnek, és hát nagyon sok sokan emelik fel a szavukat az ellen is, hogy Nigériában a civil szervezeteket visszaszorítják. Állandó ezek a szervezetek mindenhová begyűrűznek, az iszlamisták lefejezik az embereket, úgyhogy össze kellene zárnunk a sorainkat, mert ez a háború a szuverén nemzeteket sérti. E e, pani przewodnicząca! nigéria. köszönöm szépen az egyik legsűrűbben lakott afrikai ország, 200 millió lakossal rendelkezik, és potenciálisan egy nagyon gazdag országról van szó, ugyanis rengeteg természeti erőforrással rendelkezik, például kőolajjal, Ugyanakkor az országban uralkodó konfliktusok és a korrupció, amely ezt az országot métejezi, lehetetlenné tette azt az ország számára, hogy ezeket az erőforrásokat kiaknázza. Éppen ezért 88 millió ember az országban szegénységben él. A legnagyobb probléma azonban az országban a terrorizmus, a globális terrorizmus index szerint Nigéria hátulról a harmadik helyet foglalja el, csak Irak és Afganisztán van rosszabb helyzetben a terrorizmust illetően, a keresztények pedig az legüldözöttebb népcsoport az országban. 20 ezeren már elveszítették életüket a vallásuk miatt, rengeteg a menekült, ezért az elnököt arra szólítjuk fel, aki egyébként 2015 után van hatalmon, hogy védje meg a lakosait. Would you mind putting on your ears? Föltennék? Felvedet. És azonnali hozzászólás kérdést intéztek önhöz ronca képviselőtársa elfogadja? igen ronca képviselő öné a szó. köszönöm szépen elnök asszony! nagy érdeklődéssel hallgattam eddig ezt a vitát egy nagyon fontos vitáról van szó Fontos, hogy az Európai Unió egyértelmű álláspontot képviseljen az afrikai drámákkal, tragédiákkal kapcsolatosan, különösen ami Nigériát illeti. A keresztény üldöztetést említették, a kérdésem a következő. Nem gondolja-e, uram, hogy bármiféle lehetőség lenne arra, hogy itt a parlamentben esetleg újra megnyissuk a vitát

vallási csoport jelen pillanatban a világban. Ma Nigériáról beszélünk, de októberben már folytatunk eszmecserét egy- Egyiptomról, ahol szintén üldözik a keresztényeket. Ugyanúgy, ahogy az előző törvényhozási ciklusban most is vitát kellene folytatnunk a keresztények általános helyzetéről. Ez hozzászóló Bellámi képviselőtársunk az Európai Néppárt. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Karácsony napján december 25-én 11 keresztényt gyilkoltak meg, fejeztek le, aztán januárban szemináristákat raboltak el, 18 és 23 év közötti fiatalokról van szó. Ugyanazon a napon egyébként 13 személy gyilkoltak meg egy keresztény faluban. Tehát a dzsihadizmusnak már, és főként a Boko Haramnak 35 ezeres ezzel együtt az áldozatok száma. Ennek különböző okai vannak. Egyrészt a különböző konfliktusok, amelyeket senki sem akadályoz meg az etnikai háborúk mögött. Végül is az iszlamista erők próbálják a, a megosztás politikáján keresztül átvenni a hatalmat, gyilkolnak, rabolnak másrészt pedig a nigériai kormány képtelen a helyzeten eluralkodni, és a fegyveres erők sem lépnek közbe akkor, amikor erre szükség lenne, pedig meg lehetne ezt tenni, és a kisebbségek jogait is biztosítani kellene Nigériában. A harmadik oka pedig az, hogy mi magunk is nagyon gyengék vagyunk, hiszen ebben az országban épp úgy, mint más afrikai országokban az Egyesült Államok visszahúzódik, Európa nem is létezik már, és hát egy olyan légüres teret hagyunk, amelyben Kína, Törökország, Katár és más olyan országok lépnek be, akiknek egész egészen más gazdasági természetű, de ideológiai érdekeik is vannak. Ők azok, akik meg szeretnék szerezni ezt a régiót, és gyengébbé akarják tenni. Európának tennie kell valamit, annak érdekében, hogy a keresztény közösségeket védjük, és általában a kisebbségeket is, és ezen keresztül garantáljuk a kiegyensúlyozottságot, ezért Európának tennie kell valamit most, ma Nigériában hozzászóló csuhodaru képviselőtársunk a szocialisták és demokraták képviselőcsoportjából. doamnă președintă suntem pe un teren. köszönöm szépen elnök A helyzet évtizedek óta fennáll, több tízezer ember tűnt el, aknásított területek vannak az országban, és úgy látom, hogy egyszerűen nincsen kiút Tudom, hogy mit jelent, amikor ilyen tragédiákra kerül sor, ugyanis korábban mentőorvosként dolgoztam. Meg fogom szavazni ezt az állásfoglalást, mégpedig a leghatározottabban fogom azt támogatni. Emellett látnunk kell a régióban uralkodó geopolitikai helyzetet is. Rengeteg az álszentség, ezzel a témával kapcsolatosan, mert egyrészt azt mondjuk Nigériát el kell ítélni, másrésztről fegyvereket adunk el az országnak, és meg kell említeni az ebola a járványt is. Önkénteseket küldünk az országba, hogy segítsenek. Van-e képviselő asszony az identitást és demokráciától? Naponta a világban 12 keresztény gyilkolnak meg, miközben templomban imádkoznak, vagy az utcákon, az iskolákban, még az óvodákban is, vagy pedig amikor zarándoklatokon vesznek részt. Ezeket a nőket nagyon gyakran elrabolják, megfélemlítik, megerőszakolják, a gyermekeket pedig megkínozzák. Nigériában 12 ezer keresztényt gyilkoltak meg, 13 ezer templomat tettek tönkre, és 1 millió 300 ezer ember vált hajléktalanná hontalanná ebben az országban, Nigériában. A keresztények főként az ország északi részében állandó támadásoknak vannak kitéve, nem tudnak iskolába járni, és még a mindennapi életben sem tudnak részt venni. Európa pedig semmit sem tesz, nem védi meg ezeket az embereket, semmiféle komoly beavatkozást nem tesz. Oriana Fallácsi újságíró mondta régen, hogy fel a fejjel nyugat, ébredjünk fel, az üldözött keresztények ezt várják tőlünk. Szaképviselőtársunk az ICR-ból. Köszönöm szépen, elnök asszony. 11 ö, ember gyilkoltak meg karácsony szent napján, lefejezték őket, tehát tényleg a karácsonyt a gyilkolás és a vér folyása tette emlékezetessé ebben az országban. Az iszlamisták még erősebbek, és az új kormány sem tesz semmit. A diszkrimináció mindenhol egyértelmű, Nigériában a keresztényekkel szemben 1200 embert gyilkoltak meg csak tavaly, és 200 ezeren váltak hontalanná tavalyi évben. A keresztényeket a hitük miatt gyilkolják meg, és mégis a mai állásfoglalásunkban nem is szerepel az a szó, hogy keresztény. A tegnapi állásfoglalási módosításainkban az összes kereszténységre vonatkozó módosítást elutasítottuk, szerintem pedig fontos lenne az, hogy kimondjuk, hogy kik az áldozatok és kik az elkövetők, és az együttműködési politikánkat komolyá kellene tenni, és az iszlám terrorizmussal fel kellene venni a harcot. Képviselőtársunk az Európai Néppártból. Köszönöm szépen, alelnök asszony. A keresztények a legüldözöttebb vallási közösséget képezik ma a világon, és ez sajnálatos módon nem csak az én személyes benyomásom, hanem tényeken alapszik ez az állításom. 2018-ban több mint 4000 keresztényt öltek meg a világban, de több mint 245 millió keresztény vált valamilyen üldöztetés áldozatává csak azért, mert keresztény. Ez azt jelenti, hogy a keresztények egy kilencedét üldözik. Ezen érdemes lenne elgondolkodni. Sajnálatos módon nyugaton, a nyugati médiáknak köszönhetően egészen más a benyomás. 2019-ben Nigéria volt az az ország, ahol a leginkább üldözték a keresztényeket. Több mint 1500 keresztényt öltek meg korábban évente, most már 6000 ez a szám. Nigériában tehát több ezer embert öltek meg csak azért, mert keresztény. Úgy gondolom, érdemes tehát nevén nevezni a dolgokat. Itt nem elsősorban déli és északi konfliktusról van szó, nem elsősorban a földművesek és a nomádok közötti összetűzésről van szó, hanem a keresztények üldözéséről van szó, majd hogy nem népírtásról beszélhetünk elveszik a vagyonukat, erőszakot követnek el a keresztények ellen, rendszer szintű a keresztények üldöztetése Nigériában, és ez egy olyan ország, ahol a lakosság 50%-át teszik ki a keresztények, tehát nem kisebbségről van szó. Gondoljunk csak bele, hogy mi történik azokban az országokban, ahol ténylegesen kisebbséget képeznek a keresztények. Az EU-nak világos álláspontot kell képviselnie Nigériával és más országokkal kapcsolatosan. Ugyanúgy fontos, hogy a parlament elítélje a keresztények üldöztetését a világban, egyértelműen kell fogalmaznunk, nem szabad elszennek lennünk, mert ez tényleg egy hatalmas probléma, amelyel az Európai Uniónak foglalkoznia kell, amely ellen harcolnunk kell. Ez a hozzászóló Továly Eri képviselőtársunk az ID-ból a keresztény közösségekkel kapcsolatban Nigériában tömegmészárlásról, népírtásról beszélhetünk. Az elmúlt hónapok során csak ezer személyt meggyilkoltak, és a hadsereg, aki ismeri az elkövetőket, nem állítja meg ezeket. Borzalmas az, hogy 11 keresztényt gyilkoltak le karácsony napján, ezt egyébként még a weben is közvetítették, miközben néhány nappal ezelőtt fiatal kispapokat raboltak el olyan területeken, ahol a sária az uralkodó jog új Darfurról a kezdetéről beszélhetünk Nigéria esetében. Több mint 30 ezer személy gyilkoltak meg, rengetegen váltak hontalanná, és ezek közül sokan Európába fognak majd jönni csak 2017-ben 1 millió 300 ezer ember kelt útra Nigériából. Ezek után Európa pedig a saját zsidó-keresztény gyökereit megtagadva nem teheti meg azt, hogy semmit sem tesz az ottani keresztényekért. A fundamentalisták nem csak Nigériát vagy az ottani keresztényeket fenyegetik, hanem a fiatal európaiakat is és a jövőnket. Szépen, Rausen képviselőtársunk ki a szó az ICR-ból e Voorzitter. Elnök asszony, több ezer halott, millió számra menekültek, elpusztított vidékek, elégetett, felégetett templomok. Ez a szomorú mérleg, amelyet Nigériában látnunk kell. A történelmi versengés a keresztény dél és a mozlim észak között egyre terjedő radikális mozgalmaknak táptalajt, mint például Bakar Harum régóta folytatódó konfliktus a földművelők és a állattartók között is egyre vadabbá válik, és világos vallási komponense is van ennek a, ennek a konfliktusnak is. A valóság pedig az, hogy egyre több embert foszt meg ez a konfliktus a napi élet lehetőségétől, otthonától. Mindeközben a nigériai kormány szinte semmit sem tesz. Az állásfoglalásunk ezért fel kell hívni a figyelmet erre, és arra, hogy milyen konkrét cselekvéseket tud tenni az EU a nigériai erőszak megfékezésére. Szóló Ben Benhuema képviselő asszony az Európai Néppártból. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves biztos! Ez a mai vita, amelyről, amely, amiről ma beszélünk, az gyakorlatilag drámai eseményekhez kapcsolódik. A karácsonykor mi történt Nigériában, hidegvére meggyilkoltak embereket, olyan keresztényeket, hívőket, akiket, akik éppen imádkoztak. A mai napon azért tartjuk meg ezt a vitát, mert a nigériai keresztényeket borzalmas támadások érik, és ez nem egy egyedi eset volt, hanem gyakorlatilag hosszú évek óta folynak, és a nigériai hatóságok nem tesznek semmit. 2015 óta több mint 600 6000 keresztényt gyilkoltak meg a dzsihadisták Nigériában. Természetes az is, hogy vannak itt más drámák is, a Boko Haram is rengeteg embert gyilkol le, de ebben a mostani esetben és ebben a szállásfoglalásban egy olyan drámáról beszélünk, amely kifejezetten a világban a keresztények üldözését mutatja be, és nem szabad, hogy ezt elfelejtsük. Fontos az, hogy illetve hogy elképesztő az, hogy nem is arról akarunk beszélni, hogy mi történik, hanem inkább a keresztény szón vitatkozunk, és hogy azt minél többen azt szeretnék, hogy kitöröljük az állásfoglalásból. Ami Nigériában történt, szeretném az ottani áldozatok támogatását biztosítani, és egy dolgot elmondanék. Emlékezzünk arra, hogy tényleges keresztény üldözés van a világban, az, egy, az egy, Európai Unió pedig semmit sem tesz, nem maradhatunk csendben, mert itt a nyugati zsidó-keresztény értékekről van szó, amelyeken egyébként az Európai Unió is alapszik. 2020-ban gyakorlatilag 4500 keresztényt gyilkoltak meg az Open DOS szerint. Meg kell őket védenünk, és meg kell védenünk az értékeinket, a zsidó-keresztény értékeket, amelyek az unió alapjait is képezik. Zászoló Prokácsini képviselőtársunk az ICR-ból. E Grazie, Köszönöm. Just a second. Egy kék kártyás hozzászólás érkezett tolmács elfogadja a kék kártyát képviselő asszony tolmács képviselőtársunktól? igen. tolmács képviselőtársunk? doamnă președintă de ședință köszönöm szépen elnök asszony. a kolléganőnk néhány megrázó számot említett és nagyon helyesnek tartom, hogy megvitassuk ezt a témát, mert a keresztényeket üldözik, megrendítő, ami történik, és sokkoló, hogy még karácsony este is ilyen eseményekre kerül sor. Fontos, hogy az Európai Unió határozottan lépjen fel, de mit jelent ez pontosan? Mit jelent a határozott fellépés? Köszönöm szépen. Képviselő asszony, öné a szó. Köszönöm szépen. Néhány kolléga is elmondta már itt a plenáris ülésteremben, hogy nem menekülhetünk el, nem tehetünk úgy, hogy mint hogyha nem történének meg ezek a dolgok az afrikai kontinensen. Ebben az esetben Nigériát kell felszólítani, és az ottani hatóságokat, hogy ténylegesen védjék meg a keresztény közösségeiket, és ne ölbetett kézzel várják, amint a gyilkosságok megtörténnek. Meg kell tőlük ezt követelnünk. Képviselő most öné a szó. Köszönöm szépen. Meg fogjuk szavazni ezt az állásfoglalást azért, mert szeretnénk elítélni a nigériai keresztények üldözését. De végre legalább beszélünk erről. De ugyanakkor azért azt sem felejthetjük el, hogy ebben a az állásfoglalásban gyakorlatilag mindenhonnan kitöröltük a keresztény szót, pedig pontosan a vallásuk miatt szégyenítik meg, és gyilkolják meg ezeket az embereket. Ne felejtsük el, hogy keresztény, a keresztényeket pont karácsony napján gyilkolták meg, vagy ugye itt hipokrita módon Seasons Greetingsről beszélünk, már a karácsony szót is elfelejtettük. Nos, hát a keresztényekkel szemben 270 millió támadás történt, gyakorlatilag csak 2019-ben több támadás történt a keresztények ellen, mint ahányan meghaltak a az ikertornalony támadásban. Ugyanakkor ebben a szörnyű listában Nigéria nem is a legelső. Hozzászóló Hetman képviselőtársunk az Európai Néppártból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim! A helyzet Nigériában nagyon bonyolult 2015 óta. A Boko Haram és más terrorista csoportok több mint 6000 keresztényt gyilkoltak meg. Hatalmas veszélye nézünk szembe, és külön ki kell emelnünk azt, hogy maga az elnök elítéli a maga részéről a támadásokat, és békéért és megbékélésért dolgozik a társadalomban. Nyilvánvaló, hogy az elsődleges feladat a lakosság biztonságának szavatolása, nekünk is azt kell követelnünk, hogy igazságosság, igazságot szolgáltassanak, de nyilvánvalóan mindennek az igazságügyi rendszer keretein belül kell történnie. Senkit sem szabad önkényesen letartóztatni, senkit sem szabad megalázó körülmények között fogságban tartani, erre a Human Rights Watch is felhívta a figyelmet. Az, ami történik, ellentmond a nigériai alkotmánynak és az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának is. A katonai fellépés, mint olyan, nem elegendő, fel kell lépnünk a radikalizációs folyamatok ellen, a kiváltó okokat kell felszámolni, fontos a vallási párbeszéd elősegítése, a véleménynyilvánítás szabadságának megőrzése, a vallás szabadság megőrzése, és küzdeni kell a szegénység ellen is. Egy hatalmas humanitárius válságnak az eredménye is többek között az, ami történik. A lakosság több mint fele a szegénységi küszöb alatt él. A humanitárius segítségnyújtásnak prioritást kell élveznie, azonban azt látjuk, hogy a humanitárius segítséget nyújtókat gyakran megtámadják. Fontos, hogy szabatoljuk a segítő szándékúak biztonságát, emellett úgy gondolom eh, mindenképpen meg kell állítani ezeket a káros folyamatokat. ezzel végeztünk. Catch the Eye azonnali hozzászólásban hét igény érkezett, van időnk, ezért mind a hét hozzászólónak időt tudok adni. Az első hozzászólásra megkérem Helyzel képviselőtársunkat a Szocialisták és Demokraták képviselőcsoportjából. Köszönöm szépen, eh, Klára. Uh, eh, Nigeria, Nigéria je naozaj obrovská krajina v Afrike s obrovským... Köszönöm szépen, Klára. Nigéria egy hatalmas afrikai ország, hatalmas potenciállal rendelkezik, mind ami az emberi erő, humán erőforrásokat, mind pedig ami a természeti kincseket illeti. Nigéria vezető szerepet vállalhatna a kontinensen, és fontos, hogy mi a magunk részéről is jó kapcsolatokat ápoljunk az országgal. A valóságban azonban azt látjuk, hogy Nigériában nagyon veszélyes terrorista támadások zajlanak, és különösen a keresztények állnak ennek a célkeresztjében, de nem csak a keresztények, a muzulmánokat is üldözik, és azt hiszem, összességében elmondhatjuk, hogy egy szociális és gazdasági konfliktusnak vagyunk tanúi. Konfliktus dúl a földművesek és a nomád lakosság között, Összességében úgy gondolom humanitárius segítséget kell nyújtanunk, és elő kell segítenünk a párbeszédet a nigériai kormányjal is. Emellett ragaszkodnunk kellene ahhoz, hogy a vallásszabadság érvényesüljön. Szolott Dáli képviselőtársunk a GUE képviselőcsoportból. Thank you, President. Sadly, new and... Köszönöm, sajnos, sajnos az erőszak nem újdonság Nigériában, Írországban is vannak olyan, akik bírálják a nigériai menekülteket, mint gazdasági menekülteket. Hát aki ezt mondja, meg kell nézni, mi történik ebben az országban. Évtizedek óta folyik a konfliktus fegyveres csoportok között, mint a Bakaharum, és több tízezer ember esett áldozatul ezeknek. Két millió ember menekült el otthonról, több tízezer ember eltűnt, a legtöbbjük gyermek. Hogyan lehet az, hogy 50% a lakosságnak rend szélséges szegénységben él, miközben a világ 12. legnagyobb olajtermelője az ország. Nézzük meg az európai nagyvállalatok szerepét is, mint a Total, francia, ugye, holland, brit Shell vállalat, akik együttműködnek a nigériai hatalommal, nem fizetnek adót, és hozzájárultak ahhoz, hogy sok embert eldűzenek otthonából és megöljenek Hát ez az ország a barbarizmus áldozata. Csoda az, hogy hogy sajnálják az irakiak Szulajmani halálát, aki megvófta őket attól, ami Nigrében történik. Dolog Kelly képviselőtársunk az Európai Néppártból. Köszönöm. Köszönöm. Akkor az, mi történik Nigériában, a szörnyű, és erről beszélnünk kell. És persze arról is, hogy a terrorista csoport, a Baka Harum a fő oka az annak a súlyos eseményeknek, amelyek meg Nigériában történik, és egyetértek azzal is, akik a képviselőtársammal ezt mondta, meg kell tudjunk mindent annak érdekében, hogy az a százezer lány, akik a Boko Haram fogva tart, őket szabadon bocsássák, ha kösen hogy a hatóságok kövessenek véget a Boko Haram uralmának. Ezért is megelő mindent. Ez az ország hatalmas természeti erőforrásokkal bír, miközben egy legszegényebb ország Afrikában. Nagyon sokat kell lehet tenni, hogy segítsünk nekik különösen a menekültek támogatásával, erről többen beszéltek, meg a klímaváltozás elleni harccal is, meg a keresztények megvédése és feladatunk, ez is meg kell beszéljünk a jövőben. Következő hozzászóló Herzberger képviselőtársunk. Zöldek képviselőcsoportjából. Képviselő asszony, öné a szó. <laughs> A helyzet Nigériában ez a legnagyobb afrikai ország. Ne haragudjanak. Felállna? Rendben, köszönöm. Elnézést kérek. Felállna? A nigériai helyzet Afrika legnagyobb országáról beszélünk, mindannyiunk számára aggasztó, mert a helyzet ráadásul egyre rosszabb biztonsági szempontból, az erőszakos cselekmények hulláma miatt óriási migráció, belső migráció is van, és a humanitárius helyzet is borzalmas. 2014-ben fiatal nőket és lányokat raboltak el a Boko Haram képviselői, megerőszakolták őket, és a nőket különösen borzalmas cselekményeknek vetik alá. Például a kameruni hatás, határon is, ahol apácákat raboltak el ezeket az etnikai és vallási alapú villangásokat elutasítjuk, másfél millió embert érint az, hogy a humanitárius szervezetek nem tudnak hozzáférni a régió igen nagy részéhez. Nagyon nehéz területekről van szó, ahol a gyermekek 60%-a alultáplált, az Európai Uniónak pedig valami új módszerre lenne szüksége ahhoz, hogy a nigériai kormányjal együtt a humanitárius segélyeket el tudja juttatni a céljukba, és hogy a nőket ért erőszakos cselekmények, illetve a vallásos közösségek ért erőszakos cselekményeket be szüntessék. A nigériai kormányjal együtt kell működni az emberi jogok megvalósulása érdekében, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a civil lakosságot ne érjék atrocitások, és a szexuális kizsákmányolás, amely tíz éve tart, véget érjen vége, végre. A vallásszabadságot kérjük. Please keep the one minute Kérem, tartsa mindenki ez egy percet, mert nem lesz idő a többiekre. Mr. Paspisil. Paspisil úr. Az Európai Néppártból öné a szó. Děkuji pěkně, paní předsedající. My jsme se v té debatě jasně shodli na problémech, které trápí tuto... Kedves hölgyeim és uraim, azok a problémák, amelyek ezt a szerencsétlen országot sújtják. Nagyon sajnálom, hogy a kollégák nem hangsúlyozták azt a jövő szempontjából sem, hogy a keresztényeket érik a legnagyobb atrocitások, a legtöbb erőszakos cselekmény, és gyakorlatilag még egy dolog, ami fontos ebből a szempontból, az az, hogy ezen cselekményeket a kormány az gyakorlatilag nem, hogy nem ítéli el, hanem sokszor a kormány katonái is részt vesznek ezekben az eseményekben. Tehát nagyobb nyomást kellene gyakorolni a kormányra, és meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy az iszlamisták terrorista cselekményei ne a mindennapi életet keserítsék meg. Segíteni kellene a kormányt abban, hogy hatékonyabban lépjen fel a terroristákkal szemben, és a humanitárius segítségnyújtást is. Ebben a témában Valasz képviselőtársunk a GUE-ból. Valasz képviselő úr, öné a szó. Thanks very much, uh, President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elítélem. A keresztények üldözését, a muzulmánok üldözését, a kurdokét, bárhol is bárki is üldöznek. A jelenlegi helyzet Nigériában az európai imperialistáknak egy jó lecke, a brit gyarmatosítás és beavatkozás jó példája Nigériában annak idején. Az északi iszlamista szultanátus függetlenségét nem enged érvényesülni annak idején, és annak idején a polgárháborúban gyilkolták őket. A keresztény falvakat is meglátogattunk, a dzsihadisták támadták meg a keresztényeket, olyan dzsihadisták, akiket a nyugati, nyugat támogatott annak idején az iraki határ, a török határ mentén a palesztiniek elleni elbánás az izraeliek részéről, a muzlimok elleni eljárás, elbánás Indiában, a jemeniek ellen. Nevezzük nevén a dolgokat a hozzászólásokat akkor lezárom és arra kérem a bizottság nevében lenari urat hogy válaszoljon a felmerült kérdésekre. lenari úr öné a szó. elnök asszony tisztelt képviselők! tavaly óta az emberi jogi és humanitárius helyzet jelentősen romlott nigériában. az elmúlt év során terrorista támadások és fegyveres konfliktusok több ezer áldozatot követeltek. Szeretném kifejezni együttérzésemet az áldozatok családtagjai felé, és a szolidaritásunkat a négirei nép felé, különösen azon közösségek felé, amelyekre legnagyobb hatással volt az államon kívüli fegyveres csoportok felkelése, különösen az ország északkeleti részén. A Boko Haram lázadás több mint 36 ezer ember tölt meg csak 2009 óta. És egyre növekszik a humanitárius válság. Több mint két millió ember az, aki elmenekült otthonából, több mint 7 millió humanitárius segélyre szorul, és több mint egy millió ember az, aki nem tud, ez nem jut el a humanitárius segély. Az EU nagyon közelről figyelemmel kíséri eseményeket. Támogatunk egy integrált, több ágazatú emberjogi, emberjogra koncentráló, békeépítő, humanitárius segélynyújtó és társadalmi, gazdasági, helyi szinten való fejlődést elősegítő szakpolitikát. Az Európai Unió készen áll arra, hogy továbbra segítse Nigériát, válaszolni tudjon biztonságpolitikai, humanitárius és fejlesztési válságára, különösen a Csádi tó térségében, de északkeleten is, a Niger deltájában és az ország középső részében, és más területeken, ahol a legnagyobb szükség van az átfogó segítségre, hogy a kiváltókat kezelni tudjuk. Az EU az egyik fő unterősegényújtó Nigériában a legsérülékenyebb társadalmi csoportokra segítve, és a menekülteket segítve. 2014 óta az EU majdnem 245 millió eurót helyezett rendek, adott a nigériai segély forrásaként, és 28 milliót kötöttünk 2019-ben humanitárius segélynyújtásra. Hosszú távú, tartós eredményeket kell elérjen a segély, amely a erőszakos konfliktus gyökerét kiváltó okait kezeli, és az alapszolgáltatásokat biztosítja az állampolgárok számára. Az EU e, fejlesztési alap alapján több mint fél milliárd euróra rúgott 2014 és 2019 között. Ezen erőfeszítések mellett el vagyunk kötelezve a radikalizáció elleni harcban is, és a szélsőséges erőszak megfékezésére. A katona a hadsereg polgárvédelmi erejét szeretnénk növelni, megbékélési folyamatokat indítva, indítva és javítva, megújítva az ország büntetőjogi rendszerét is. Jövő héten utazom Nigériába, észak-keletre térségbe is, hogy világos jelzést adjak arról, hogy az EU elkötelezett a legmagasabb politikai szinten. E célok érdekében nagyon aggaszt bennünket, hogy az észak térségben nehéz hozzájutni a munkaerő segélyhez, és a nemzetközi emberi jogot folyamatosan megsérti. A hatóságokkal folyamatosan tárgyalunk, ez fő prioritásom. Mindezen túl az EU nigériai emberjogi párbeszéd február 18-án lesz, és ez is jelzi, mennyire elkötelezettek vagyunk az emberi jogok megvédése mellett Nigériában azon folyamatos párbeszéd révén. Köszönöm. A lezárásához hét állásfoglalási indítványt kaptam. Ezzel a vitát lezárom, szavazásra ma kerül sor, és az ülés 12 órakor szavazással folytatódik. Köszönöm szépen! az elnök. Thank you very much, colleague. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Sorry for the little delay. Elnézést kérek a késésért, de meg kellett várnunk, hogy az elnökök értekezlete véget érjen. Most viszont következnek a, következik a szavazás. Kezdjük is a Burundiról szóló szavazással. Ügyrendi hozzászólás parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Yes, uh, sulla uh, regola 196. A 196-os cikkre hivatkozom. Az elnök azt uh, kérte, hogy ne tegyünk ki kis zászlókat itt a plenáris ülésteremben. Én úgy gondolom, hogy ez a döntés úgy gondolom, hogy ez a döntés ez a szabályokkal ellentétes, hiszen tudjuk azt, hogy az Európai Parlament elnöke döntött úgy, hogy ne legyenek itt ilyen nagy molinók, vagy ilyen tüntetések a plenáris ülésteremben belül. Szerintünk azért az már egy kicsit túlzás, hogy pici nemzeti zászlókat sem lehet kitenni, úgyhogy engem az érdekelne, hogy milyen szabályra hivatkozva kívánták ezeket bevonni, mert mi továbbra is szeretnénk a mi frakciónk ezeket a zászlókat itt látni. Um, Köszönöm. Az eljárási szabályzat tízes cikke az idevágó szabály. Németre váltok, mondja az elnök, a tagok nem zavarják a plenáris ülésteremben zajló eseményeket, nem használhatnak különböző molinókat, az elnök pedig molinóként értelmezte ezeket a kis zászlócskákat. A következő ülés alkalmával mindenképpen megbeszéljük ezt a kérést, de addig kérném, hogy az elnök döntését addig is tartsák tiszteletben. E Ezek nem nagyméretű és olyan feliratok, amelyek zavarnák a plenáris ülés lebonyolítását, úgyhogy én nem gondolom, hogy ezeket a szimbólumokat be lehet csak úgy tiltani. Tisztelt zeni képviselő! Itt most nem fogunk vitát folytatni az elnök által hozott döntésről, hogy az elnök döntése ellen szeretne kérvényt benyújtani, akkor ezt megteheti, majd megszületik a döntés erre vonatkozólag, de addig be kell tartani az elnök döntését. Another point of order. Még egy ügyrendi hozzászólás? Uh, Köszönöm, elnök Még egy ügyrendi kérdést megengedek, de csak akkor, ha mindenki követi az elnök utasításait, ellenkező esetben nem folytatjuk a vitát. szóljunk, hat szóljunk, hat szóljunk, kiáltozzák hátsó sorokban. Elnézést, kollégák, önök nem engedik őt beszélni, mert nem követik az elnök utasításait. Hagyjuk, hadd szóljon fel, aki szót kért, adjon neki szót. Mikrofon nélküli bekiállásokat hallunk illetve nem. Van még egy rendi kérdés, melyet Stukari úr, Stukari asszony szeretne feltenni. Sorry. Uh, dear colleagues. Kedves kollégák, ha elolvassák a házszabályt, akkor azt is látják, hogy még egy pohár víz sem lehet az asztalon, de az asztal alatt nyugodtan ott lehet tartani. Hát tegyék a dolgaikat az asztal alá, és akkor ott képviselik majd magukat. Az én zászlóm nem egy pohár víz. Mr. Corbett? Corbett úr? El, Corbett úr? Elnök asszony. A házszabály mondja ki, hogy a képviselők nem tehetnek ki zászlókat. Tehát itt azon múlik minden, hogy mit nevezünk zászlónak. A nemzeti zászló vajon az-e? Megnéztem a angol banner szó definíciót a Wikipédián, lobogó. A lobogó lehet zászló, vagy bármely olyan textília, amelyen szimbólum, logó, vagy bármi egyéb üzenet áll. Tehát az elnöknek joga van ezeknek az ásznak a levételére. Nem mondom, hogy bölcs döntés, de jogszerű döntés. Van, van bőven időm, de itt a kérdés nem az, hogy mi zászló, és mi lobogó, és mi micsoda, hanem arról van szó, hogyha a ház elnöke döntést hoz, akkor ezt a döntést be kell tartani, amíg vissza nem vonta. Ilyen egyszerű a dolog. Így módon Őrizzék meg a nyugalmukat, mert nyilvánvalóan csütörtök van, mindenki az akar utazni majd, ezt megértem. És most elkezdjük a szavazásokat. Burundival kezdjük. 18-as bekezdésről szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Az állásfoglalás egészéről szavazunk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Köszönöm, megyünk tovább, Nigéria. 18-as bekezdés után egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 21-es bekezdés után kettes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. F preambulum pont két részben, eredeti szöveg szerint első rész mellette, ellene tartózkodó. Elfogadtuk második rész név szerinti szavazás. Tárgya, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Preambulum I pont, név szerint szavazunk róla, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Az egész állásfoglalás összehozunk mellette, ellene tartózkodó. Elfogadtuk. Köszönöm. Megyünk tovább Venezuela. Lopet Hill kért szót. Nagyon súlyos. Remélem, hogy módosító, szóbeli módosító, vagy ügyrendi kérdés. Ügyrendi kérdés. Nagyon komoly eh, kérdésekről van szó. Karakázban az elmúlt 24 órában a paramilitáris szervezetek eh, megtámadtak kövekkel és mindenféle mással egy... Bocsánat, kollega, szóbeli, nem nyitjuk meg a vitát, vagy ügyrendi kérdésben kell beszéljen, vagy, vagy módosítót kell beterjesszen. Mienda. Egy módosítást szeretnék benyújtani. Én mienda oral. Szóbeli formában. Jó, a milyen módos, melyik módosítót javasolja? Tare specificamente. Azt szeretném kérni, hogy kérjük kifejezetten az állásfoglalásban, hogy a megválasztott képviselők életét és biztonságát garantálják a hatóságok. At which point... Melyik ponthoz kapcsolódik ez? Az állásfoglalás Melyik pontját szeretné milyen szavakkal módosítani? Okay, I'm sorry, but then... Elnézést. Ha ez egy szobolé módosító, akkor, akkor jó, akkor megyünk tovább, szobolé módosító. Hetes bekezdés, eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, név szerint szavazunk róla, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas bekezdés, két részben, első rész. Név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Az egész állásfogásról név szerint szavazunk, megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Megyünk tovább. Lengyelország és Magyarország témájában. Eredeti szöveg első bekezdés név szerint szavazunk róla. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas bekezdés, kettes módosító név szerint szavazunk, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Eredeti szöveg okafogyottá vált, ötös bekezdés, hármas a név szerint szavazom, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk az egész állásfoglásról. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, megyünk tovább. A biológiai sokféleség témája. Az egyes bekezdés előtt a nyolcas módosítóra szavazunk mellette, ellene. Tartózkodók. Nem volt világos, az eredmény szeretnék név szerinti szavazást kérni. Megnyitom. Lezárom. Ha nem teszik magasra a kezüket, nehéz elátni. Átment. Négyes bekezdés. Két részben, első rész mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodók. A többség mellette volt. De nézzük meg az első részt géppel. Első részre előző szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második részről szavaztunk már. 16-os módosító mellette. Ellene. Tartózkodok. Elvetettük. 17-es módosító mellette, ellene. Tartózkodók. Ezt ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 18-as név szerinti szavazunk róla, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 21-es, név szerint. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 22-es. Név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 10. Név szerint megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 23-as név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es módosító. 22-es bekezdés után mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 12 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 24 név szerint szavazunk, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodok. Elvetettük. 19. Név szerint megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 30. bekezdés. Három részben. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk, harmadik rész mellette, teljesen világos volt. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók. Nagyon jól látszik, hogy egyértelmű volt az eredmény. Higgyék el, mellette, harmadik rész megint mellette, ellene, tartózkodók. Senki se tette fel a kezét rendesen. Ellenőrizzük a harmadik részt. Jó. A második részt is. Tehát a második részről is szavazunk meg a harmadik részről is. Tehát a második részről megnyitom. Második részről megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tegye fel mindenki magasra a kezét, kérem, hogy még világosabb látható legyen. Harmadik rész megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 40-es bekezdés. Eredeti szöveg két részben első rész mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Hármas mellette, ellene. Tartózkodók. Szerintem elvetettük, de ellenőrizzük. Lezárom. Elvetettük. Egyes módosító a 43-as után mellette, ellene. Tartózkodók, elvetettük. 48-as bekezdés két részben első rész mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Négyes mozosta mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 56-os bekezdés. Ha a háznak ez a része nem teszi fel a kezét, akkor nagyon nehéz látni. Ellenőrizzük. Jó, ellenőrizzük. Igen. Igen, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. a négyes módosító tárgyában. Lezárom. Elvetettük. 56-os bekezdés. Eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 14-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 5-ös a két részben első rész név szerint megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Második rész név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as két részben első rész név szerint megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Második rész név szerint megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Hatos módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 20-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Kérem ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 20-as módosítóról van szó, lezárom, elvetettük. 7-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk, 15 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, az egész állásfoglalásra szavazunk ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, köszönöm Megyünk tovább, a jár jelentés. 12-es módosító mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es eltiszöveg név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 19 bekezdés, egyes módosító név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Eredeti szöveg okafogyatává 19-es. Kettes módosító név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas módosító két részben, első rész név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk második rész név szerint, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk.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 Nyolcas modosta mellette, ellenem tartózkodok. elfogadtuk, 31 békés két részben első rész mellette, ellenem tartózkodok. elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 40-es bekezdés, előtte szöveg mellette, ellene tartózkodók ezt még egyszer 41 bekezdés mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 43 as bekezdés. Eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük. 9-es módosító mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük. 47-es bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene tartózkodunk. Elvetettük második rész. Elfogadtuk második rész név szerint. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük. Ötös. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt ellenőrizzük géppel. Megnyitom a szavazást. Ötös módosító. Lezárom. Elfogadtuk. Erre preambulum szöveg két részben első rész mellette, ellene tartózkodó. Elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. 6-os módosító mellette, ellene, tartózkodók. Ezt nézzük meg még egyszer most. 6-os mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. Most az egész állásfoglalásról szavazunk. Név szerint szavazunk. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Van még egy állásfoglalásunk a gazdaság és mentális unió témájában. Mellette kiszavaz, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Szavazatmagyarázatokkal folytatjuk majd. Um, Kedves kollégák, ha mindazon a képviselőtársaim, akik nem akarják követni a szavazott magyarázatok menetét, azok kivonulnának a teremből, és lehetőséget adnának azoknak, akik szeretnének részt venni, hogy elkezdhessék a munkát. We start with the explanation. Kezdjük tehát a szavazatmagyarázatokat. Azokkal kezdjük, amelyek tegnap lemaradtak a napirendről, és aztán folytatjuk azon témákban, melyekről ma szavaztunk, illetve beszéltük meg őket. Kezdjük tehát a donjon jelentéssel, Bompár kollega az, aki szót kap. Még még egyszer mondom, hogy aki nem akar részt venni a vitában, az menjen ki a teremből, vagy maradjon csendben, legalábbis mert el kell kezdeni. Merci. Monsieur Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, az Európai Unió a béke ideálja, és azt szeretnénk elérni, hogy soha a háború többé ne üsse fel fejét Európában. A nemzetek közötti együttműködés volt az egyik cél, hiszen félünk attól, hogy ez visszatérhet, és sajnos egyébként ez egyre inkább fenyegeti Európát, Európát kitől kell megvédeni? Oroszországtól netán, amelynek inkább partnernek kellene lennie, és nem ellenségnek, vagy ki ellen? A NATO ellen netán, ö, amely egy elavult ö, ö, imperialista amerikai ö, találmány, és Donald Trumphoz költ bennünket. Európa inkább a párbeszédet kellene kövesse, és az Európai Béke és Együttműködési Konferenciát kellene megszervezni, fontos lenne a klímaváltozással foglalkozni többet, mert a háború az csak egy nagyobb összvilági tűzhöz hasonlít. Hanan képviselő következik. Köszönöm szépen. Ez lesz egyébként az utolsó felszólalásom itt ebben a házban. Ö, nem volt még wifi, és nem lehetett az interneten jegyeket foglalni, hanem fizikailag kellett megkapni a vonatjegyeket, illetve repülőjegyeket, de egy dolog nem változott. Ez a ház annak ellenére, hogy Franciaországban, Dániában, Írországban, Görögországban és természetesen az Egyesült Királyságban is ellene szavaztak népszavazásákban, mégis egyre erőteljesebb integrációt nyom ez a ház. De hát most már el, kerülhetetlen az, hogy a britek más útra térjenek. Akik hisznek a föderális Európában, azoknak nagyon sok sikert kívánok, lehet együttműködni gazdaságilag, katonailag, diplomáciailag, de mi most külön útra térünk, mindenkinek jó szerencsét. Thank you, and... Uh, Köszönöm szépen. Az utolsó felszólaló Zahra Dél képviselő egy percben. Děkuji, paní předsedající. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az az érzésem, hogy a Brexit után, azon pillanat után, hogy Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból, néhány politikai párt itt az Európai Unióban új ambíciókkal folytatja majd a munkáját, megpróbálnak egy közös védelmi és biztonságpolitikát kialakítani, semmi bevéve a már meglévő struktúrát, a transatlanti együttműködést, illetve a NATO-t. A magam részéről és a hazám részéről én szeretném elmondani, hogy mi nem örülünk ennek, mi mindig is a transatlanti biztonság és védelem mellett tesszük le a voksunkat, és sohasem fogunk para, párhuzamos struktúrákat támogatni, mert ezek véleményünk szerint meggyengítenék ezt a transatlanti kapcsolatrendszert. Köszönöm szépen, a következő pontra térünk át, az Európa jövőjéről szóló konferencia a téma. Az első hozzászóló itt is Bompár kolléga. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Az Európai Unió ö, már bele rokkan a szabadkereskedelembe, és amikor 2005-ben a franciák visszautasították Lisszabont, ennek ellenére mégis bevezették. A Brexit is mutatja mindezt. Európa jövőjéről szóló konferencia csak két értelmű lehet. Valószínűleg szeretnék tovább erősíteni a Lisszaboni szerződést, és nem úgy tesznek, mintha nem történt volna meg ezeknek a céloknak a visszautasítása a népek részéről. Ez pedig egy illegális európai szerződés, és kőbevésnek olyan gondolatokat, amelyeket mindenki elutasít európába az, hogyha a tagállamok ratifikációjára bízzák ezeket a kérdéseket, az azért van, mert az emberek úgyis elutasítanák. Nagyon sajnálatos az, hogy a parlament soha nem tekint ki a saját berkeiből kívülre, és nem figyeli azt, hogy az emberek mit szeretnének. Én attól félek, hogy az emberek még inkább eltávolodnak Európától. Köszönöm szépen! Miller kollega lett volna a következő, de úgy látom, hogy nincs itt a teremben. És hogyha nincs itt, akkor megyünk tovább, Claire Fox a következő. Én tartózkodtam a szavazás során, kedves kollégák, mert pontosan az ellenkezőjéről van szó, amiben az Egyesült Királyságban hiszünk. Én hiszek a polgárok politikában való részvételében, a közvetlen demokráciában. Ez önmagában is érték. Ugyanakkor azonban a konferencia esetében úgy tűnik, hogy a polgárok részvétele inkább csak egyfajta ürügy, amelyel megpróbálják meg védeni, meg óvni az Európai Unió hitelességét. Itt nem a véleménynyilvánítás szabadságáról van szó, vagy a polgárok bizalmának visszanyeréséről. Ez az egész egy színjáték. Előkészítő üléseket tartanának a polgárok felkészítésére, ez azt jelenti, hogy nem igazán bíznak a politikusok a polgárokban. Ami még rosszabb, a módosítók révén most már azt mondja a szöveg, hogy nem nyitott kimenetelő a konferencia, tehát nem is kerülhet sor alapvető vitára az Európai Unió jövőjéről. Ez egy elszalasztott lehetőség, sok sikert kívánok ennek a parlamentnek, de tényleg jó lenne, hogyha megengednék a polgároknak, hogy elmondják a véleményüket. Köszönöm szépen. Vrecionova kolléganő a következő. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Az Európa jövőjéről szóló vita nem csak a Brexithez kapcsolódóan, hanem általában véve is igencsak szükségszerű. Az a javaslat, amelyről szavaztunk, azonban nagyon szűk és félrevezető. Az Európai Unió jövőjéről szóló vita nem csak arról szólhat, hogy a tagállamok hatásköreit átadjuk az Európai Uniónak, sokkal inkább reflektálni kellene a Brexitre, valamint el kellene gondolkodni azon, hogy hogyan is működik jelen pillanatban az Európai Unió. Az Európai Unió meglévő hatásköreit szűkíteni kellene, a szükségtelen hatásköröket vissza kellene utalni a tagállamokhoz. Ugyanakkor a javaslat nem tartalmaz erre vonatkozó elgondolást, sokkal inkább a további, mélyebb integrációt akarja elősegíteni, és a pán-európai választások ötletét helyezi előtérbe, de hát ez már kétszer elbukott. Úgy gondolom, ez csak tovább erősíti majd a szélsőséges erőket az EU-ban, éppen ezért a szöveg ellen szavaztam. Köszönjük! Bocsinszki kolléga a következő. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Köszönöm szépen. Tegnap volt egy olyan szó, amit nagyon gyakran kimondtunk, az Európai Unió alapító atyairól volt szó. Robert Schumann, ő közöttük volt az, aki azt mondta, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem fog létezni, és az, amit tegnap hallhattunk, az az, hogy Európa jövőjének szempontjából és egyébként Európát mindig összekeverjük az intézményei ről, tehát többet beszélünk a Spitzen kandidátokról, és hallhattuk azt is, hogy Európa jövője Ferhofstadt úrtól függ. Néhány nappal ezelőtt egyébként meghallgattam egy nagy európai filozófust, aki az európai civilizációtról gondolkodik. Ő azt mondta, hogy a jövőre kell gondolni, és nem improvizálni kell, hanem tudnunk kell azt, hogy hová kívánunk eljutni, és milyen társadalmi rendet szeretnénk látni magunk körül. Én ellene szavaztam ennek a jelentésnek azért, mert itt alapvetően nincsen egyetlen egy mondat sem, amelyben értékközösségként apostrofálnánk Európát. Európa alapítása, a zsidó-keresztény kultúra, a görög filozófia, a közös jogszerűség, és önök csak a spiccen kandidátról képesek beszélni. Köszönöm, Botánga képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök Az Európai jövőről szóló konferencia drágán megfizett politikusok, politikai establishment beszélte az európai válságról, hogy kéne megoldani. Hogyha az európai embereket akarják védeni, akkor talán azzal kezdhetnénk, hogy megnyírbáljuk a saját fizetéseinket. 30 ezer eurót kap von der Leyen asszony, és Charles Michel is nagyjából mi is itt kb. 10 ezer eurót keresünk. Hát először csökkenteni kellene a saját fizetéseinket, mert hogyan tudjuk képviselni azokat az embereket, akik nem tudják megfizetni az élelmiszerárakat, és a legegyszerűbb lenne, hogyha rögtön a multicégek vezetőit tennénk be ezekbe a posztokba, és talán, hogyha ezt így megtennénk, akkor még talán hitelessébbé is válnánk. Nem? üdvözlöm önöket és önökön keresztül five hundred millió európai polgárt. a vita folytatódjon. a következő hozzászóló vondra képviselő úr az ecr ból. köszönöm szépen kedves elnök asszony! szeretnék elköszönni a brit kollégáktól ugye most láttuk őket utoljára itt a plenáris ülésen Strasbourgban, de talán Brüsszelben még azért találkozunk velük. Talán tanulnunk kellene ebből, egy, a józan paraszti eszet kellene alkalmazni. Sajnos azon viták, amelyek itt sor folynak ebben a házban, pont az ellenkezőjét mutatják. Egyre közelebbi Európáról beszélünk, miközben valójában elválasztjuk egymástól a népeket. Sőt, még magunk között is falakat emelünk itt az Európai Parlamenten belül. Akkor képzeljék el, hogy mekkora a szakadékok tátonganak köztünk és az átlagpolgárok között. Örülhetünk annak, hogy nincs már kommunizmus, örülünk annak is, hogy Nyugat-Európához csatlakozni tudunk, de ugyanakkor engem sokkol az, hogy a pártom, az ICR nem vehetett részt ebben a vitában, azért mert önöknek nem tetszik a mi gondolatmenetünk, miközben a kommunisták itt ebben a parlamentben, akik Putyinnal szeretnének összeborulni, őket szeretnék. Dzsambászki képviselőtársunk az ICR-tól. E Köszönöm szépen, elnök asszony. Én az állásfoglalás ellen szavaztam, ez az állásfoglalás ugyanis véleményem szerint nem ad válaszokat a kérdésekre, nem gyógyír a problémákra, épp ellenkezőleg, mint hogyha vényre írnánk fel egy betegséget, ennek a betegségnek pedig a baloldali liberalizmus. Az állásfoglalás nem arról szól, hogy mi Európa racionális, észszerű jövője, mert Szerintem Európa jövője nem a többség diktatúrájában rejlik, nem a multikulturalizmus folytatásában rejlik, nem az azonos nemű házasságokban, vagy a helytelen családmodellekben. A Európa jövője szerintünk, hazafiak szerint az erős nemzetekben rejlik, a keresztény hagyományokban, keresztény értékekben. Egy olyan e- Európára van szükség, amely a tagállamokat tiszteli. Ez a hozzászóló Zahradi képviselőtársunk, ICR. Köszönöm szépen. Én még emlékszem arra, hogy részt vettem a konventben. Jó néhány évvel ezelőtt volt ez, és egy kicsit az az érzésem van most, hogy ez a konferencia is nagyon hasonlóképpen fog lefolyni. Emlékszem arra is, hogy az európai újraegyesítés előtti konvent a Lisszaboni szerződés előkészítéseként folyt, és ez gyakorlatilag a föderalisták vezetése alatt folyt, és végül is további integrációhoz vezetett, és az európai intézmények kezében több és több hatalmat adott, és ezt a hatalmat, ezt a szuverenitást a nemzetállamoktól vette el. Én nagyon félek attól, hogy most hasonló lesz a helyzet. Én kritikus vagyok ezzel kapcsolatban, nem szeretnék további mélyülést, és minket ebből a vitából kizárnak. A következő napi rendi pontunk a venezuelai helyzettel kialakult állásfoglaláshoz való szavazatmagyarázás. Első hozzászólónk mariani képviselőtársunk az id ból. köszönöm szépen! Maduro és Juan Guaidó nincsenek itt, de őket is megválasztották, és a mi európai parlamentünk normálisnak találja mindezt. Hogyha mondjuk a zöldek egy saját belső választást tartanak, akkor azt mondhatják e hogy ez parlament elnökségét töltik be. Hát itt ideológiai túlzásokról van szó, miközben az emberek elmenekülnek ebből az országból, és tudjuk azt is, hogy emellett a nemzetközi közösség csak Maduróra és az amerikaiak kapcsolatára utal, de vajon a humanitárius segítségnyújtás mögött nem inkább arról van szó, hogy európai, illetve hogy um, kulturális és uh, gazdasági hegemóniára törekednek uh, az amerikaiak itt ezen a területen? Ezen el kellene gondolkodni, az embargón, a szankciókon, és uh, arról is, hogy érdemese kiterjeszteni ezt a családtagokra is, mert ezzel a humanitárius szempont nem érvényesül pospil képviselőtársunk az európai néppártból. paní předsedající já jsem podpořil toto usnesení. én megszavaztam ezt az állásfoglalást amely bírálja maduro diktátor illegális intézkedéseit. sajnálatos módon maduro nagyon álhatatos és tovább növelte a hatalmát azáltal, hogy illegálisan elmozdította helyéről a parlament elnökét. Szankciókat kellene bevezetnünk a Maduro rezsimmel szemben. Érdemes lenne keményebb fellépésen is elgondolkodni. Másrésztről a humanitárius segítségnyújtás is nagyon fontos, hiszen szörnyű helyzet uralkodik az országban, katasztrofálisak a körülmények, ennek megfelelően az ország polgárainak nyújtott humanitárius segítségnyújtást növelnünk kellene. Rászóló Ráj képviselőtársunk az ID-ból. Elnök asszony, kedves kollégák! Megszavaztam az állásfoglalást. Húsz éve szenved Venezuela ettől a szocialista diktatúrától. Mint minden más országban, úgy a szocializmus itt is szegénységet és szükséget hozott magával, és megnyírbált az emberek szabadságát. Venezuela elvileg egy gazdag ország, a világ legnagyobb kőolajtartalékaival rendelkezik, mégis a gyermekek 70%-a alul táplált. Három millió venezuelai már elmenekült az országból. Ennek végre véget kell vetni. Az országban szabadságra, demokráciára van szükség. Köszönöm. Nem szépen. Következő hozzászólónk Valasz képviselőtársunk a GUE-tól. Thanks, Madam President. Uh, e Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió tekintettel arra, hogy január 5-én a venezuelai országgyűlés megválasztotta Párát elnökévé, amely egy jobboldali párthoz, aki egy jobboldali párthoz tartozik, 81 szavazattal megválasztották őt, nem engedték be az a nemzetgyűlésbe más képviselőket. Joseph Borrell azt mondta, hogy teljes mértékben támogatja Guaidót a Nemzeti Országgyűlés elnökévé, ez szégyen. Az Európai Unió vezetése egy antidemokratikus rezsémváltást támogat ismét csak. Hát ez hihetetlen. Miért nem hagyjuk, hogy a venezuelaiak maguk döntsenek a sorsukról, ne rójunk több szenvedést ezekre az emberekre, hagyjuk, hogy a venezuelaiak saját maguk döntsenek a jövőjükről. Következő hozzászóló Tomák képviselőtársunk az IPP-től. de Köszönöm szépen, elnök asszony. Én meg szavaztam ezt az állásfoglalást, és megdöbbentő számomra, hogy még mindig hallok itt olyan embereket, akik azt mondják, hogy Maduro nem diktátor. Maduro diktátor, ez egyértelmű, és a történelem során számos, alkalmassal, számos alkalommal megbizonyosodott, hogy mi történik a diktátorokkal. Ezek a, a diktátorok a saját népük ellen követnek el bűncselekményeket, több millió venezuelai szenved ma is. Én azt gondolom, hogy a diplomáciánknak Európában sokkal erőteljesebben kéne fellépni a bűnös rezsimmel szemben. Sajnos sok millió venezuelai kényszerült el menekülésére is. Tegyünk még mindent a venezuelai szabadságáért. Zászoló Zahra képviselőtársunk az ICR-ból. Děkuji, paní předsedající. Já jsem rád, že se zabýváme. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon örülök annak, hogy ismételten napirendre kerül a venezuelai helyzet, ami Latin Amerikát illeti, az Európai Parlament oldala, ami bizony domináns, ezt be kell látnunk, szereti megtámadni a kolumbiai vagy a braziliai rezsimet, olyan rezsimeket, amelyek szerint, a baloldal szerint jobboldali rezsim, A baloldali diktatúrákat pedig, mint a kubai vagy a venezuelai diktatúra pedig nem igazán szeretik támadni. Úgyhogy örülök neki, hogy vitát tartottunk erről. Az alkotmányosság, az alkotmány benemtartása, nem tartása, a gazdasági helyzet, az a, tra- az a tragikus gazdasági helyzet, ahova vezetett a szocialista rezsim, ez egy nagyon fontos téma. Köszönöm. Következő napi rendi pont a hetes cikkely szerinti eljárás magyarország és lengyelországgal szembeni szavazásról szóló véleményeket az első hozzászóló fox képviselőtársunk függetlenektől. Én ellenzem ezt az állásfoglalást, mert a hetes cikk a büszke magyar és lengyel szavazók megalázása, e, és e, egyesek úgy gondolják, hogy ezeket a kormányokat meg kéne büntetni. Az EU egy elnyomó föderalista rendszerré vált, amelyben minden nemzeti e, kontrollt ki akarnak írtani, és ez egy romboló rendszer. A biodiverzitást védjük, a vélemények diverzitását viszont tiltjuk. A nemzeti szuverenitást elnyomjuk, és beleszólunk a nemzeti autonómia dolgaiba. Emlékeztetném a kollégákat, hogy Lengyelországot és Magyarországot már jelenleg is fenyítés alá vonták, állítólag az értékek lábbal tiprása miatt. Na de mi ez az eljárása, nem az értékek lábbal tiprása, amikor egy ernyő szervezet a nemzeti identitást akarja a szőnyeg alá nyomni. Úgyhogy ezek a demokratikusan választott kormányok maradjanak csak szépen úgy, ahogy vannak. Társunk az ICR-tól. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Köszönöm szépen, köszönöm, elnök asszony. Egy újabb felvonás ebben a színműben Lengyelország demokratikusan megválasztott kormánya elleni fellépésről van szó. Nagyon sokat hallunk ezzel kapcsolatban, főleg a baloldal arról beszél, hogy mennyire fontos a polgárság, a polgárok hangjának meghallgatása, de amikor olyan kormányokról van szó, amelyek más, hogy gondolkodnak, mint a brüsszeli establishment, akkor azonnal eh, eh, színre lépnek és természetesen ellene szavaztam ennek az állásfoglalásnak, mert nagyon sok hazugság van benne, nagyon sok dolog, ami magát az európai szerződést is sérti. A tagállamok autonóm országok, független országok, és ők nyugodtan, függetlenül megreformálhatják a jogállam, a, a, az igazságszolgáltatásukat. Lengyelország jogállam, most Franciaország jogállamiságáról nem vitatkozunk, holott ez az ország hatalmas brutalitással lép fel olyanokkal szembe, akik az utcára vonulnak és tüntetnek. Itt a Lengyelországban védjük a tüntetőket. Zászol a Dzsambászki képviselőtársunk. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Én leszavaztam ezt a két állásfoglalást, amelyek Lengyelországot és Magyarországot akarják megbüntetni. Ez boszorkányüldözés, ez szégyen teljes. Se Lengyelország, se Magyarország nem sértette meg a jogállamiságot, a szólásszabadságot az adott országban. A két probléma, az önök problémája ezzel a két országgal az, hogy mind a két ország megválasztja választotta eh, szuverén eh, kormányát, amely patriótákból eh, áll, és ők tudják, hogy hogyan kell vezetni az országot, amelyek nem engedik meg a keresztény ellenes propagandát, nem engedik meg azt, hogy ez az eltévedt multikulturalizmus uralja őket, amelyet a nemzetközi szervezetek, civil szervezetek finanszíroznak, mind Magyarországot, mind Lengyelországot tiszteletnek, tiszteletben kell tartani. Le Breton az ID-tól. Képviselő úr, ön Merci, madame la présidente Köszönöm szépen, elnök asszony. Én leszavaztam a Lengyelország és Magyarország állásfoglalást két okból. Egyrészt elfogadhatatlannak tartom, hogy az Európai Parlament a hetes cikk bevezetésének örül ezen két országgal szemben. Azt mondjuk, hogy ez a két ország megsértette az akadémia, az egyetemi szabadságot és az igazságszolgáltatás függetlenségét. Szerintem az állam úgy szervezi meg az igazságszolgáltatást, ahogy akarja. Én szerint szerintem én ö, ö, támogatom Magyarországot abban, hogy megvédje magát Sor, Soros György destabilizáló ö, tevékenységétől és nagyon fontos, hogy tisztelet, egyesek azt gondolják, hogy az Európai Unió tisztelet, értékeinek tiszteletben tartásával rá lehet kényszeríteni a gyámságot Magyarországra, Lengyelországra, se Magyarországra, se Lengyelországra, se Franciaországra ne kényszerítsék ezt rá. Köszönöm szépen, Azért szeretnék hozzászólni, mert tegnap a vita során sokat, sok hazugságot hallottunk. Egy görög képviselő, aki valószínűleg kommunista, elmondta, hogy nincs jogállamiság Lengyelországban, de hol volt ő akkor, a, akkor, amikor a pénzügyi válság során Görögország cso, ö, több alkalommal is ö, hatalmas összegeket csalt el. Lengyelországban jog, jogállamiság van, Lengyelország európai alapokból is kezdeményezett. Az Eurostat például kiváló felhasználása az Eurostat alapján egyértelműen jól használja fel Lengyelország ezeket az alapokat, hiszen az emberek egyre boldogabbak, elégedettebbek. Én azt gondolom, hogy a választásokon vesztes párt most megpróbál revansot gyakorolni. Éppen ezért én ellene szavaztam. Bezártam következő napi randi pont a biológiai sokféleség egyezményhez fűzött szavazatmagyarázat, és megadnám a szót Rovet képviselőtársunknak a zöldek képviseletében. Uh, a biodiverzitás elvesztésének katasztrofális eredményei már, nemsokára nem sokára be is következhetnek. Ennek a szélén állunk, ennek a katasztrófának. A COP15 a biológiai sokféleségről szól. Nos, azt gondolom, hogy az Európai Parlament ben a zöld szavazatok mindenképpen megnövekedtek, és változik a közvélemény is. De csalódást okoz az, hogy nagyon sok szavazó a tisztelt ház túloldalán, a patkó túloldalán megpróbálják lefékezni ezeket az egyre zöldítő intézkedések. Azt gondolom, hogy ezzel elárulják az embereket, az állatokat, ezt a közös projektet, ami nem más, mint az EU. Miért nem engedik ezek a képviselők, hogy megreformáljuk a kapot? Miért? Fé miért fékeznek meg minket? Pontosan erre lenne szükség, hogy ezt megtegyük a bolygóban veszélyben. És az utolsó napi rendi pontunk most a közszolgálati jogviszony megszűnése utáni összeférhetetlenséggel kapcsolatos szavazáshoz fűzött magyarázatok. Megadom a szót Howard képviselő úrnak a szocialisták és demokraták képviselőcsoportjából. Köszönöm szépen. Elnök asszony, én nagy örömmel támogattam ezt az, állásfoglalást Nyilvánvaló, hogy az emberek szeretnének, hogyha átláthatóbbak lennének a viszonyok a vezetők körében, a, főleg a pénzügyi világban. A szkeptikusok, a populisták és a Brexit pártiak viselkedése, Brexit pártolók azt mondták, hogy az Európai Unió össze fog omlani, és az euró is. Nos, én azt gondolom, hogy az Európai Unió megmarad, sokkal inkább túléli az Európai Unió a problémákat, mint ez az egész Brexit őrültség. Azt hiszem, én vagyok ma az utolsó ember, aki britként hozzászólhat a plenárison. Én úgy gondolom, hogy ön is, a többi alelnök is, az elnök is barátként viszonyultak a brit kollégákhoz. Köszönjük ezt. Cox, McKinley és másoknak is szeretnék köszönetet mondani az otthoni segítőim közül, és szeretettel gondolok azokra is, akik életüket vesztették képviselőként. Nos, én vagyok az utolsó mohikán, tehát köszönöm még egyszer, amikor májusban újra választottak, akkor én köszönetet mondtam az, otth- az otthoni segítőknek, de valakit elfelejtettem, aki nélkül ezt nem tudtam volna megtenni. Ez pedig nem más, Jim Kearney, Jane, elnézést, hogy nyilvánosan mondom ezt. Köszönet mindenért, szeretlek. Az emberek megkérdezik tőlem, hogy mire, mire, mire le van szükségem legközelebb, de rád. Köszönöm. Ezzel a rendi pontunknak a végére értünk, és az ülést 15 óráig felfüggesztem. Köszönöm. That was not the point when I'm going to take away. Good afternoon. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Folytatjuk az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyve és az elfogadott szövegek rendelkezésre állnak, van ezzel kapcsolatosokban felvetés. Ha nincs, akkor ezeket a jegyzőkönyveket jóvágyatnak tekintjük. Január 16. és 5. ülésén az elnökök értekezlete elfogadott egy javaslatot az ülés napi rendjével kapcsolatban a 2021-es 22-es parlamenti évre vonatkozóan. Ezek a dátumok a következők. 2021-ben január 18-tól 21-ig, február 8-tól 11-ig, március 8-tól 11-ig, március 24-25, április 7-e, 8-a, 26-29-e áprilisban, májusban 17-20-ig, 7-10-ig júniusban, június 23-24-én, valamint július 5-től 8 ig szeptember 15-15-ig, október 4-től 7-ig, és október 11 10 november 10-11-e, november 22-től 25-ig, és december 13-től 16-áig. Még 2022-re vonatkozóan január 17-től 20-áig, február 14-től 17-ig, március 7-től 10-ig, március 23-től 24-e, április 4-től 7-ig, május 2-től 5-ig, május 19 19-e, június 6-től 9-ig, június 22-23-a, július 4-től 7-ig, 12-től 15-ig szeptemberben, október 3-től 6-ig, október 17-től 20-ig, november 9-e és 10-e, november 21-től 24-ig, december 12-től 15-ig. Az elnök a kérdekezletre dönthet pótlagos ülésekről szerda délutánonként frakció és szakbizottsági heteken. Ezek a dátumok a plenáris webodon elérhetőek. A módosítók benyújtásának határideje ezzel kapcsolatban január 28-a KED este 7 óra. A vonatkozó szavazás pedig január 30-án 30 csütörtökön 11.30-kor lesz. A napirend pedig egy szóbeli kérdés az Európai Bizottságnak intézve a három dimenziós nyomtatóval készített tiltott tárgyak. Bejelentem, hogy lehet a hagyományos módon is, meg elektronikus rendszerben is jelentkezni kékkártyás kérdésekkel, meg spontán felszólásokra. Most pedig megadom a szót a szerzőnek, Szhelymek asszonynak 5 percben. Köszönöm, elnök asszony! a 3D nyomtatás olyan technológia, aminek jelentős gazdasági potenciál rejt a, a vállalatok számára, különösen kicsi innovatív vállalatok számára. Sok ország elkezde stratégiákat a fejlesztés érdekében. Ám a technológia etikai és jogi kérdéseket is felvet. A bizottság különféle tanulmányai rámutattak, hogy vannak kiskapuk az EU jogszabályokban 3D print ö, nyomtatás tekintetben. Friss tragikus események aggályokat okoztak, ezek az aggályok pedig EU szintű cselekvésre hívnak fel. 2019. október 9-én két ember töltek meg, és kettőt sebesítettek meg Hollandiában, mikor a helyi zsinagógába a Jomkipúri zsidó ünnepen behatoltak támadók, egy 3D nyomtatott fegyvert használtak, amit a Twitterről töltöttek le. Már a 2018-as jelentésében is hangsúlyozta a Júri Bizottság aggájait a fegyver gyárt, a fegyverek, robbanóanyagok és kábítószerek gyártásával kapcsolatban a 3D-s nyomtatás révén. Meg azt is felvetették, hogy a polgári felelősség, valamint a szerzőjogok, illetve intellektuális jogok és aggályokat vetnek fel. Ebben az ügyben a Júri a következőt kérdezi a bizottságtól hogyan kívánnak fellépni a probléma ellen, a 3D-s tiltott tárgyak nyomtatása ellen. Van-e tervük jogszabályalkotásra a mostani tanulmányok és értékelések alapján, meg a jövőbeliek alapján, és ha igen, akkor ö, vajon lesznek új e intézkedések, és mi a menetrendje azoknak a cselekvéseknek, melyeket terveznek, mit tesznek annak érdekében, hogy időben választ adjunk a problémára, végül milyen előrelépések születtek az Európai Bizottság lépéseit illetően a 2018-as júri jelentést követően. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Most pedig megadom a szót a bizottságnak. Lenár biztos úr, öné a szó. Elnök asszony, tisztelt képviselők, osztom a parlament munkáját, amelyet a 2018-as jelentésében és kifejezésre jutatott, és amelyet a szerző is említett, hogy a 3D-s technológia biztonsági és különösen kiberbiztonsági kérdéseket is felvethet, különösen ami a robbanószerek, fegyverek, kábítószerek és más veszélyes tárgyak gyártását illeti, és különösen oda kell figyelni az ilyesféle használatára ennek a technológiának. A 3D nyomtatóval nyomtatott fegyverekkel nem az a fő probléma, hogy hibásak, és ezért az erre vonatkozó irányelv alá esnek, hanem a fő probléma az, hogy ezek a fegyverek olyan fegyverek, amelyeket illegálisan állítottak elő és használnak. A fegyverek beszerzéséről és birtoklásáról szóló irányelv értelmében illegális minden olyan fegyvergyártás, ha csak nem valamely tagállami illetékes hatóság engedélyezésével történik, ahol sor kerül ennek a fegyvernek a legyártására. Ugyanez igaz a 3D-s nyomtatás, nyomtatás technológiájára, valamint az interneten található iránymutatások alkalmazására is. Jelen pillanatban a szervezett és súlyos nemzetközi bűnözéssel kapcsolatos felülvizsgálat zajlik. A 2020-as operatív terv egy olyan fellépést is tartalmaz, amely értelmében fel kell hívni az új technológiák jelentette veszélyre a figyelmet, ide tartoznak a 3D-s nyomtatók is. A Europol tavaly egy tájékoztatást adott közre ebben a témában, és ezt eljuttatta az összes bűnöldöző szervnek. Az Európai Bizottság jelentést készít az irányelv alkalmazásával kapcsolatosan, külön kitér az új technológiák használatára is ebben, ide tartozik a 3D-s nyomtatás is. Ez a jelentés ez idő, az idei év szeptemberéig kell, hogy elkészüljön, és megvizsgálja, hogy további fellépésre is szükség van a 3D-s nyomtatással kapcsolatosan. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Lenács is biztosnak, most pedig az SND frakció részéről két percre Garcia del Blanco úrnak adok szót. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. Elnézést. Kicsit túlságosan ö, ellazultam. Spanyolul fogok hozzászólni. Én azt gondolom, hogy mindazok, akik foglalkozunk ezzel a kérdéssel, egyetértünk abban, hogy gyakorlatilag egy olyan technológiai eszköz vel állunk szembe, amely egyrészt nagyon demokratizáló és nagy lehetőségekre rejt magában, a 3D nyomtatás, de ugyanakkor rengeteg felhasználása lehetséges. Segíthet is, még akár az anyagsporolás területén sokkal, kevesebb, sokkal kevésbé környezetszennyező gyakorlatilag egyre nagyobb gépeket lehetne gyártani, bárhol fel lehet ezeket állítani, bármilyen tevékenységhez fel lehet őket használni, nem kell emiatt rengeteg szállítást biztosítani, de ugyanakkor a másik oldalon azt sem szabad elfelejtenünk, hogy nagy kérdéseket is felvet, a kihívásokat, a biztonság például az egyik ilyen. És itt és most arra utalok, hogy fegyvereket lehet vele kialakítani, építeni. Az elmúlt években, az elmúlt hónapok során láthattuk is erre példákat, mert nincsen megfelelő ellenőrzés azzal kapcsolatban, hogy mit lehet felépíteni 3D módon. Aztán a Deep Internet kapcsán is felmerült már ez a téma. Aztán vannak itt más kihívások is, mert jogilag még nem minden megoldott, és szeretném kihasználni ezt a lehetőséget arra, hogy kérem a bizottságot, hogy ezekre a kérdésekre figyeljenek oda, és főként a szerzői jogok szempontjából nagyon kevés ellenőrzést gyakorlunk a szerzői jogokra, vagy olyan csoportok jogaira, akik intellektuális termékeket állítanak elő. Vagyis azok a jogszabályok, amelyek jelenleg ezt a területet lefedik, azok túlságosan ködösek és túl széles körben alkalmazhatóak. Vagyis a digitális világra külön szabályokra van szükség a kulturális területen is, de ezen a területen is, tehát a 3D nyomtatásra is szükség van és kérem, hogy az Európai Bizottság ezért ezeket a joghézagokat töltse be, és segítse a harmonikus fejlődését ennek az iparágnak. Köszönöm. Most a Renew Europe nevében Schreinemacher képviselő következik. Köszönöm szépen. És köszönöm a bizot, biztosnak is a válaszát. A 3D nyomtatás, engedjék meg, hogy hollandul folytassam. A 3D nyomtatás olyan technológia, amely hatalmas fejlődést jelent, és potenciált rejt a vállalatok, különösen a KKV-k számára Európában a lehetőség javította az életünket, már most is, és javíthatja. Gondoljanak a protézis nyomtatása például az orvosi világban, vagy az építőiparban, ahol 48 alatt lehet nyomtatni ö, ö, alkatrészeket, van egy negatív oldala is mindennek, ezzel foglalkozni kell. A Hallében, mert Hollandiában történt tragédia is erre mutat. A két ember halt meg, és ketten sérültek meg a zsinagoga támadásnál. És bár a három d alapvetően jó, nem szabad ha megfeledkezzünk a fegyverek vagy a drogok ö, nyomtatásáról. Jól szabályoztuk ezt? Kérdezem fel a kérdést. A válasz az, hogy nem. A ö, műveleti cselekvési tervet ígér a bizottság, a rendőrségek is ö, terveznek lépéseket. Kérdés azonban, hogy ez elégséges-e. Felvet egyéb kérdéseket is a polgári felelősség, a szerzői jogok, illetve a, tűz, a lő, lőfegyverekkel vonatkozó irányelv kérdéseit. Hogyan tudjuk elkerülni, hogy illegálisan ilyen tárgyakat nyomtassanak? Kérdésem a bizottsághoz az, persze azt mondta, elmondta, milyen cselekvéseket tettek eddig, ám kellenek-e új jogszabályok és normák, sztenderdek? Szerintem mindenki úgy gondolja, hogy a németországi eseményekhez hasonlót mindenképpen el kell kerüljünk, ezért van szükség jogszabályokra. Köszönjük szépen az európai konzervatívok és reformerek részéről három percre Dzsambacki úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Számoljuk csak össze, hányan vannak itt a teremben? Összesen négyen vagyunk, azt hiszem itt a plenáris ülésteremben. Mielőtt belebocsátkoznék a részletekbe, hadd forduljak önhöz, elnök asszony. Mondanék ugyanis néhány szót arról, amiről már az előző ülésen is beszéltem, de amit most megismételnék. Nagyon kevesen vagyunk itt az ülésteremben, csütörtök délután, és ez szégyen. Szégyen teljesnek tartom, hogy ilyen kevesen vagyunk, meg kell változtatnunk a gyakorlatot. Vagy töröljük el ezeket a csütörtök délutáni üléseket, vagy vezessük be azt, hogy azok, akik nincsenek itt, a napi díjuknak csak az 50%-át kapják. Még egyszer elmondom, szégyen, hogy ilyen kevesen vagyunk. Kérem, hogy juttassa el ezt az üzenetet az illetékes hatóságoknak. Most, ami a témánkat illeti, nos, a 3D-s nyomtatás egy nagyon fontos technológia. Sok új innovációt eredményezhet például a gyógyászatban, az egészségügyben, azt sem látta előre senki, hogy James Watts találmánya 300 évvel ezelőtt milyen kihatású lesz. Itt is azt hiszem hasonló technológiával állunk szemben, de hatalmasak a kockázatok is. Nem engedhetjük meg, hogy az emberek fegyvere tehessenek szert, úgy, hogy megnyitnak egy internetes keresőt, és ott egy útmutatás alapján aztán összeszerelnek egy fegyvert. Az ilyen fegyverek akár a terroristák kezébe is kerülhetnek. Az, hogy az emberek egy internetes keresőben megtalálhatják az útmutatást ahhoz, hogy hogyan kell fegyvert készíteni, azt bizonyítja, hogy vannak olyan joghézagok, amelyeket meg kell szüntetnünk. Az én hazámban, Bulgáriában nagyon nagy problémát okoznak a kis, okoz kis községekben, kis falvakban a bűnözés. Sokszor az emberek úgy érzik, hogy a családjukat csak úgy tudják megvédeni, hogyha fegyvert birtokolnak, úgy érzik, hogy csak fegyverrel tudják megállítani a fegyverrel rájuk támadókat. Úgy gondolom, hogy bármilyen lépéseket is teszünk, ezek nem akadályozhatják meg, hogy az emberek legálisan fegyverhez jussanak. A múltban többször beszéltünk a vadászathoz használt fegyverek betiltásáról. Ha ilyen lépéseket teszünk, akkor ezzel tönkretesszük a régi hagyományokat, és semmi más nem fogunk elérni. Úgy gondolom, hogy másféle intézkedésekre lenne szükség az ilyen hagyományos tevékenységek szabályozásában. Köszönöm szépen! And uh, my last speaker... Utolsó felszólaló. Szlabakov úr egy percben. Köszönöm szépen. Szeretnék egy nyilatkozatot is tenni, de Dzsambavszki úrhoz lenne néhány kérdésem is. Ugyanis nem értem, hogy hogy lehet különbséget tenni egy kinyomtatott, egy 3D-s nyomtatású fegyver és egy igazi fegyver között. Ön úgy gondolja, hogy kettő között van különbség? Mert szerintem nincs az, ahogyan használják őket, azt szerintem nagyon fur, furcsa, mert hogy ha jól értem, akkor a fegyverviselés és a fegyver alkalmazása használta között van különbség, ugyanakkor hogyha szeretnék, akkor kalasnyikovot is nyomtathatok magamnak, mert nekem tetszenek ezek, és ezért nem igazán értem ezt a korlátozó jellegű jogszabályt, amelyben az emberek nem védhetik meg a saját életüket. Hadd mondjak egy példát Bulgáriából. Például Bulgáriában, hogyha valaki engem megtámad, akkor én ugyanolyan fegyverrel vissza tudok ütni. Szobakov úr, értjük a kérdésből, hogy ez egy catch the eye kérdés volt, de hogyha jól látom, akkor ez inkább egy kártyás kérdés volt Dzsambavszki úrhoz. Ez kék kártya volt, vagy nem? Igen, kék kártya. Dzsambaszki úr, ezt a kérdést elfogadná? Akkor 30 másodperc. Благодаря ви, уважаеми колега Слабаков, за този въпрос. Kedves kolléga, egyetértek önnel. A 3D nyomtatás lehetővé teszi a fegyverek nyomtatását, minden jogkövető ö, állampolgár, aki fizeti az adóját, és aki nem büntetett előéletű, az ö, valamiféle opciót kell, hogy kapjon ahhoz, hogy ö, megvédje magát. Rendben. Köszönöm. És most visszaadnám a szót a bizottság képviselőjének, Lenárcsics úrnak. Madam President. Elnök asszony, tisztelt képviselő, köszönöm ezt a rövid, de nagyon érdekes vitát. Hazaviszem ezeket a gondolatokat, és megvizsgáljuk a bizottságban a kérdés minden aspektusát, amelyek ma felmerültek, de már most is tudok visszajelezni az egyes felvetésekre. Először is a szerzői intellektuális jogok kérdését. Illetően a bizottság nemrég rendelt meg egy tanulmányt a szellemi tulajdon implikra való kihatásait illetően a 3D nyomtatásnak. A tanulmány célja az, hogy elemezze, a szellemi jogokra milyen kihatásai vannak az ipari 3D nyomtatásnak. A bizottság figyelembe veszi majd a tanulmány konklúzióit és ajánlásait, és a következő lépésekről is dönt majd. Nyilvánvaló, hogy a hamisított termékek elleni harcban, legyen az 3D nyomtatással, vagy bármi más gyártási módszerrel, rendkívül fontos a bizottság számára. A termékfelelősséget illetően erre vonatkozóan van egy irányelv is, melyek kapcsolatban elmondhatom, hogy a bizottság ötödik jelentését adta ki az irányelve kapcsolatban, illetve annak értékelésével kapcsolatban még 2018-ban, és egy munkadokumentumot is kiadott a ebben az évben még az akkor kialakuló digitális technológiák tárgyában. Ezen túl a bizottság egy iránymutatási dokumentumon is dolgozik, az irányelv végrehajtását elősegítendő. Ez az iránymutatási dokumentum az év második felére készen áll majd. mellett a bizottság vizsgálja, vajon hasznos volna módosítani az irányelvet a termékfelelősség tárgyában. Végül pedig, a, ami a illegális fegyvergyártást illeti. A Hallei esemény, amelyet megemlített, a német hatóság vizsgálatát követően a Bundestag úgy találta, hogy nincs jogszabálymódosításra szükség, mert a jelenlegi német jogszabályok nyíltan büntetik a fegyverek, fegyverek gyártását, gyártását, függetlenül attól, hogy milyen gyártó, gyártási módszerrel állították elő ezeket. Mindemellett a bizottság a parlamentnek és a tanácsnak benyújt majd egy jelentést a lőfegyver irányelv módosítását illetően, egy fitness cseket is végzünk a rendelkezését illetően, és ha kell, jogszabályokat javaslatokkal is kiegészítjük, az új technológiák hatását is felmérve, mint a háromdimenziós nyomtatás, meg a QR kódok és a rádiófrekvencia identifikáció módszertanát is beleértve. Köszönöm szépen, biztos úr! A vitát ezzel zárjuk. Az ülés jegyzőkönyvét a következő ülése terjesszük be a parlamentnek jóváhagyásra. Ha nincs ellenvetés, az a mai ülésen elfogadott állásfoglalásokat elküldjük az érintett személyeknek és szervezeteknek. Az Európai Parlament ülését ezzel zárjuk. Mindenkinek kellemes délután kívánok!